Jó reggelt kívánok, elkezdjük a munkát. Szeretettel köszöntök mindenkit a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén. Ma elsősorban majd az ügynökségekkel fogunk foglalkozni, de előtt, előtte szavazunk, nincs hozzászólási kérés, az interneten követhető az ülésünk. És ezzel már is a harmadik napi rendi ponthoz érkeztünk. Szavazás eh, Jávor kollega eh, jelentéséről kíván hozzászólni? Jávor úr? Elnézést, még ki kell egészítenem a napi rendel kapcsolatos közlendőket. A Pirinszki jelentést az EIB-ről elhalasztjuk valamelyik későbbi ülésünkre. Még nincs kész a szavazó lista, mert csak tegnap érkeztek kompromisszumok. Tehát a harmadik pont, nem kíván senki hozzászólni ehhez a ponthoz, akkor már is kezdhetünk szavazni. Elnézést, de hogy mi indokolja a halasztást az EIB e, jelentésről, hogy mondjam el, hogy miután a plenáris ülésen is egy hónappal elhalasztódott a szavazás márciusról áprilisra, az árnyék előadók kértek még egy kis időt, hogy tovább konzultálhatjunk, és még több kompromisszumos módosítót tudjunk együtt kimunkálni, úgyhogy emiatt is jelentősen javult a jelentés. Nagyon köszönöm, ezt örömmel halljuk. Akkor ez a dolog megy a maga útján. Most rátérhetünk a szavazásra akkor szavazunk csak a szürke részekről, hogyha a fehér rész nem megy át. Próbaszavazást kérnék, hogy lássuk hányan vagyunk. Valamire nyomjanak meg egy gombot szavazógépen. Jó, akkor a teszt szavazást lezárom. 23 kollega van jelen. Akkor átérhetünk az egyes kompromisszumra. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a regi 6-nál folytathatjuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette, első rész. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás ezt ellenőriznünk kell hogy tisztázzuk, tehát a tízes módosító második részéről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő a tízes módosító harmadik része mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 1. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afko 4. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ez is két részben, tehát első részről szavazunk, 23-as első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát a 35-öst ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, 36-ost is ellenőrizzük. Lezártam. Egyelő szavazat mellett elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell, tehát a 40-esre kérem szavazzanak. Lezártam, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk utasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afkó 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afko 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Azután 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AFKO 8 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás Szerintem ezt is elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. Tehát az 57-es módosító második részéről szavazunk. Szerintem elutasítottuk, illetve elfogadtuk. Elfogadtuk. Igen, elnézést. Jó. 58-as mellette, ellene, tartózkodás. Tehát az 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt is szerintem gyorsan ellenőrizzük, tehát az 59-esről szavazzunk. Elfogadtuk. Egy plusz egy több volt az igen, szóval a regi három mellette ellene elfogadtuk. Regi 7 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 9 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész nincsen, viszont 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Vagy ezt is ellenőrizzük, tehát a 60-as módosítót is ellenőrizzük. Lezártuk. Elfogadtuk, mondja az elnök, de ez nem így van, elutasítottuk. Igen, tehát ezt elutasítottuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás,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 Regi 5 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, 79 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellette, ellene, hát ezt rögtön ellenőrizzük. Tehát a 81-es módosító indítványról szavazunk. Lezártam a szavazást elutasítottuk egyelő szavazatok mellett. Libe 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AFKO 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító 1-es, a raportőré mellette ellene, van-e kifogás, írásban megkapták a szóbeli módosítót, tehát mellette ellene tartózkod, elfogadtuk. 87-es elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk egyes a módosító mellette ellene hát, tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tart, elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Libe F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe H mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, regi egyet már a többit itt tulajdonképpen már megszavaztuk a megfelelő kompromisszumos módosítókkal. Záró szavazás, még mindig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Egy kollega még nem nyomta meg a gombot. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 21 igen és egy nem szavazattal. Gratulálok az előadónak, és ezzel lezártuk ezt a szavazást. Ja, es hat also muss ich sagen, das hat es noch nie gegeben, dass sich so viele, auch andere Ausschüsse. Nagyon sok más szakbizottság is részt vett a PIF témában, ez remek dolog volt. Ezzel rátérhetünk az ötödik eh, napirendi pontra. Az ügynökségek és közös eh, vállalatok. Szeretettel köszöntöm az ügynökségek képviselőit. Nagyon örülünk, hogy eh, eszmét cserélhetünk velük. Ez egy nagyon fontos esemény számunkra, hiszen szeretnénk minél többet tudni a munkájukról, a már így decentrált módon messze Brüsszeltől dolgoznak. Nagyon hálásak vagyunk, hogy van lehetőségünk így beszélgetni velük. Galea urat, az Európai Számvevőszék ügynökségekért felelős képviselőjét is külön köszöntöm. Menendez Valdes urat is, aki a Eurofound és elnöke, és jelenleg az ügynökség hálózat koordinálásáért felelős. Galea úrnak szeretném rögtön megadni a szót. Elnézést, nem láttam önt. Jó reggelt. Üdvözlöm. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tisztelt képviselőknek, vendégeknek, hogy eljöttek. A számvevőszék véleménye a, a tranzakciók a decentralizált ügynökségek és egyéb Európai Uniós intézmények tranzakcióinak jogszerűsége a, azokban a jelentésekben található, amelyet december 31-én, 2014. december 31-én adtunk közre. 32 ügynökségről, hat végrehajtó ügynökségről, Euratom ügynökségről, az Európai Innovációs és Technológia Intézményről, és az Európai Értékpapír Alapról szólt. A jelentést a hivatalos közlönyben is megjelentettük. Véleményünk szerint az európai ügynökségek szempontjából nagyon fontos, hogy láthatók legyenek, hiszen fontos szerepet játszanak abban, hogy előkészítsék és végrehajtsák az Európai Uniós politikákat és eh, stratégiákat, és kapcsolatot jelentenek az EU, a nemzeti kormányzatok, a magánszektor és a tudományos világ között, különösen a kutatás és innováció terén jelentős mértékben befogásolják a politikai döntéshozatalt és a programok végrehajtását a az európai állampolgárok számára fontos területeken is. Pénzügyi szempontból az ügynökségek összköltségvetése 2014-re elnézést, szól közben az elnök asszony elnézést, túl nagy zaj van a teremben. Azt kérem, hogy eh, hagyják abba a kollégák a beszélgetést eddig. Ne haragudjon, hogy közbeszóltam. Köszönöm, elnök asszony. Tehát az ügynökségek összköltségvetése 2014-re 1,9 milliárd euró volt. Ez a 2014-es általános költségvetés 1,4%-a, 1,2 milliárd az Európai Bizottsági támogatásokból jött, a többi pedig díjakból és egyéb forrásokból. Most először az éves, az ügynökségek éves költségvetését a magán auditorok, külső auditorok konszolidálták a számlák alapján, a 2084-es cég értelmében. A számlák megbízhatóságának és jogszerűségének vizsgálatánál az auditorok eredményeit is figyelembe vettük. A magán a külső auditorok a nemzetközi közé normáknak megfelelően végezték a könyvvizsgálást, és ez megfelelő biztosíték arra, hogy megbízunk a könyvek meg, jogszerűségében. A számlák jogszerűség és megbízhatóságával kapcsolatban a számvevőszék szerint mind a négy megfelelően prezentálja a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetét. Természetesen a két dologra azért szeretnénk ezzel kapcsolatban a figyelmet irányítani. Az egyik a, a a, társadal, a, a Liza ügynökség IT megbízhatóságával kapcsolatos. Ez a bizottság által korábban meghatározott rendszernek megfelel. A, az Európai nyugdíj alapjával kapcsolatban ez a másik terület, terület feltételezzük, hogy ez továbbra is fenntartásokat fog majd kiváltani, hiszen a korábbi problémákat nem oldották meg, annak ellenére, hogy a jelenlegi felszámolást most értékelik. A az ügynökségek tranzakciói a vizsgálat értelmében a 2014. december 30 én állás szerint jogszerűek és szabályosak minden materiális értelemben, még a, megfelelően hangsúlyozzák az európai intézmények, bocsánat, az Innovációs és Technológiai Intézmény kapcsán azt, hogy a pénzügyi hozzájárulások plafonját elérték meg kell, hogy mondjam, hogy a munka során a 2015-ös tranzakciókra vonatkozóan is megállapítottuk, hogy ezeket a maximális értékeket folyamatosan tiszteletben tartják. 29 megjegyzést fűztek a a számlák megbízhatósága, a tranzakciók rendszeressége, ellenőrzés, költségvetés ellenőrzés és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. A megjegyzések azonban nem kérdőjelezik meg a számvevőszék vizsgálatának eredményét. Általában véve elmondható, hogy jelentős mértékben javultak a belső ellenőrzések. Az adományokkal kapcsolatban számos ügynökség és kapcsán és egyéb forrásokkal kapcsolatban. A források törlése, illetve átirányítása is vizsgálat tárgya volt. Ezzel kapcsolatban megjegyeztük, hogy a költségvetés irányítását és kezelését megfelelőbb formában kell tervezni. Az épp pénzügyi menedzsment bizonyos ügynökségben kihatott a közbeszerzésre is. 19 ügynökségnél a bérek számításának az lett a következménye, hogy a 2014-es alkalmazotti jogszabályok értelmében alulfinanszírozták a munkatársakat, de ezzel már foglalkoztak egy ügynökségnél. A tömeges szolgáltatások igénybevétele volt került megjegyzésre az európai közösségek jogszabályainak tükrében. Egyre több ügynökség, megjegyzem, ezeket a szolgáltatásokat a jövőben egyre inkább figyelembe fogja jönni. Megelégedettséggel vettük azt figyelembe, hogy az ügynökségek korrektív lépéseket tettek a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései alapján, és a kifogásolt területeket javították. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a támogatások kezelése a kiválasztott ügynökségeknél szintén vizsgálat tárgya, az erre vonatkozó külön jelentést ez év első felében fogjuk közreadni. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank für den komprimierten Köszönöm szépen ezt az átfogó jelentést. Úgy gondolom, hogy az ügynökségek száma rendkívül nagy. Az ügynökségek nevében Manes de Veltes úr szól Thank you very much, eh, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt alelnökök, tisztelt szakbizottsági képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az EU ügynökségek hálózatának kép- képviseletében beszélhetek ma a 2014-es költségvetésről. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve a szakbizottság tagjainak, hiszen kiváló volt az együttműködés, és nagyon köszönöm továbbá a szakbizottság titkárságának a támogatását. Az ügynökségek hálózata egy informális rendszer, a különböző ügynökségek ebben tömörülnek, hogy koordináljuk álláspontjainkat, illetve tapasztalatot cserélünk. Jelenleg 42 tagú ez a hálózat, és nemrégiben két szervezet kérte felvételét. Most a legfontosabb fejleményekről szeretnék beszélni, válaszolván a horizontális hálózatra vonatkozó kérdésekről. Az ügynökségek egymás közt is együttműködnek, illetve a bizottsággal is, és ez együttműködik, és most szorosabb, mint bármikor közös, meg, közös megközelítést hoztunk létre, de természetesen ennek oka a költségvetési megszorítások ténye is, illetve erre igénye van a különböző intézményeknek és ügynökségeknek is. Általában ABAC rendszert alkalmazunk a pénzügyi menedzsment keretében, de most már a CISPERT is eh, elkezdjük bevezetni a HR platformunkon. Ez egy komoly lendületet ad annak, hogy harmonizáljuk a különböző folyamatokat, és a szolgálatok egymás közötti együttműködést segíteni fogja, illetve az új munkatársak felvételét is. Hosszú távon ne felejtjük el, hogy milyen előnye lehet annak, hogyha az ügynökségek szorosabban együtt még működnek. Nem csak adminisztrív oldalról cél az erősebb együttműködés. Dublinban októberben egy új stratégiai agendát fogadtak el, ez az első ilyen a hálózat életében. Három magas szintű task force-ot alakítottunk ki akkor, három területen, tehát közös szolgáltatások és kapacitások, közös értékteremtés, illetve kül- külső kommunikáció. 2016-ban az OHIM elnöksége alatt fogjuk eh, ezeket megvalósítani, vagy elkezdeni megvalósítani márciusi kezdéssel. Már most is történik információcsere az ügynökségek között, például közbeszerzési kérdésekben, a tudás megosztásában, ingatlan projekteknél, avagy irodai, eh, irodák közös használatáról is beszélhetünk, vagy a belső auditnál is igaz ez. Az OHIM és az Europol megosztják kapacitásaikat, például a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban, vagy a CEDEFOB és az Eurofund a különböző vállalati vizsgálatoknál, illetve az ügynökségek a ügynökségek egy intézményes együttműködésben állnak a, az igazságügyi és belügyi témával. Ezek csak példák, nyilván még nagyon sok ilyen eset van. Azt kell mondjam azonban, hogy a kb. 550 ezer eurós plusz költségei jár az európai adófizetők számára az, hogy ez milyen bürokratikus terheket jelent. Nos, megpróbáljuk azt elérni, azzal a, azzal a feladattal is kellett foglalkoznunk, hogy a korábbi külső auditot, ezen túl már az ügynökségek végzik el, ez több mint fél millió euró, és a 2015-ös év auditját valószínűleg még nagyobb költséggel tudjuk csak elvégezni. Azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem számít hatékonysági növekedésnek. Nos, szerintem mindenképpen el kell gondolkozni hogy a számvevőszék költségvetésére ez milyen, vagy a forrásaira ez milyen hatással van, és fontosnak tartanám, hogy korrigáljuk ezt a problémát mi hamarabb. A számvevőszéket említettem, nos, nemrég hallgattuk, nem hallott, hallgattuk meg Luis Galea bemutatóját, és el kell mondjam, hogy nagyon nagyra értékeljük a számvevőszék munkáját és nagyon professzionális audit csoportjait. Ezt nem azért mondom, mert ismételten kevesebb megjegyzést fűztek a mi auditunkhoz a számbevőszék tagjai. 2012-ben 123 ilyen megjegyzés volt, 2013-ban 97, most pedig 2014-re 79. Ez a majdnem 40%-os csökkenés büszkeségre ad okot. Büszkék vagyunk arra, hogy előrelépést értünk el, hogy ilyen érettek az ügynökségek, illetve ez kézzel fogható eredménye az együttműködésnek. Most szerintem egyértelműen ez az ok annak, hogy a számövőszéki megjegyzések száma csökken. Nézzük meg ezt a 79 észrevételt. 44 ebből az úgynevezett átgörgetett összegekre vonatkozik, a carryoverekre. Nos, ezek általában, ahogy a szemebőszék mondja, az ügynökség az ügynökség hatáskörén kívüli körülményekre vezethetők vissza, de ezeket mind igazolni lehetett a különböző projektek, illetve eljárások több éves természetével. Egy évvel ezelőtt erről az elődöm azt mondta, hogy ez egy rendszer szintű probléma, és a problémát kezelendő november 17-én tavaly rendeztünk egy workshopot. Ezen ott voltak a szakbizottság tagjai, a holland elnökség tagjai, a bizottság, illetve a számvevőszék tagjai. A számvevőszék egyértelművé tette a mai napon is, hogy ezen átgörgetett összegek esetében a, a problematikus kérdéseket nagyon alaposan ki fogja vizsgálni. De önmagában az, hogy ilyen átgörgetett összegekről van szó, nem jelent problémát a legtöbb esetben. Tehát egyértelmű különbséget kell tenni a problémásnak számító átgörgetett összegekről és a nem problémának számító ilyen összegekről. Jó lenne, hogyha ezt minden érintett fél tisztán látná a költségvetési és a mentesítési folyamatban. Természetesen, ha bármilyen, kérdés, bármilyen kérdésük van ezzel vagy mással kapcsolatban, szívesen válaszolok. A hálózatról szóló beszámolomat azzal zárnám, hogy elmondom, hogy az úgynevezett roadmap ez, az úti tervet, hogyan hajtottuk végre ezt, egy évvel ezelőtt fogalmaztuk meg, 99%-át valósítottuk meg, 1% maradt fent, ezek általában tagállamokkal közösen, tehát befogadó tagállamokkal közösen történt, történő beszerzési folyamatok. És most elmondhatom még azt is, hogy az egyetlen fönnmaradó ilyen megállapodás, ami a mi központunkkal kapcsolatos Írországban novemberben sikerült tető alá hozni, hozni, úgyhogy azt gondolom, hogy a dolgok megfelelő irányba haladnak. Ez különösen igaz két témával, amely érdeklődés, a parlament érdeklődését felkeltette. Négy ügynökségét kivéve az összes ügynökség elfogadott már egy csalás ellenes szakpolitikát, a fennmaradó 4 2016-ban teszi ezt meg. Ugyanez igaz az összeférhetetlenségi politikára, most már minden ügynökség esetében megvan ez a dokumentum. Viszont óvatosságra intenék, csak úgy, ahogy ezt az előbb a külső auditról mondtam. Nos, hogy további egyszerűsítést kérjünk, kérjenek, további egyszerűsítést kértek a staff regulation kapcsolatban, de ez nem valósult meg. nem egyértelmű, hogy ez milyen pluszt jelent számukra, de az viszont egyértelmű, hogy ez tovább ter, további adminisztratív terheket ró a munkatársainkra. Azért azt szeretnénk kérni tehát a költségvetési hatóságtól, hogy a jövőben, amikor ezeket az ilyen típusú szabályzatokat módosítja, akkor hallgassák meg az ügynökségek véleményét. Azzal szeretném zárni, hogy megköszönöm érdeklődésüket, támogatásukat, Egyébként 2011-ben öt kérdést intéztek a hálózathoz. Már eljutottunk a 113 kérdéshez, ezekre próbálunk válaszolni. A választ egy 500 oldalas dokumentum formájában létezik, ezt állítottuk össze. Reméljük, hogy átfogó képet tudunk nyújtani az ügynökségek munkájáról, és reméljük, hogy tartalma hasznosá válik a szakbizottság számára. De itt a mai napon szívesen válaszolok a kérdéseikre, és természetesen a meghallgatás után is rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a nagyon tömör áttekintést. Jó lenne, hogyha minden képviselőnek megküldhetnénk az írásos előadást is, mert kitűnő áttekintést adott. Derek Vaughan az előadó kap most szót. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném a számvevőszéknek megköszönni a jelentést és az előadást, és természetesen a Eurofound igazgatójának is köszönöm, hogy az ügynökségek nevében szólt hozzánk és megválaszolta azt a sok kérdést, amit mi tettünk fel. A prezentáció misszió kapcsán szeretném megköszönni az ügynökségeknek is eh, azt a fontos munkát, szerepet, amit betöltenek az EU politikák eh, teljesítésében, és hogy nagyon pozitívan befolyásolják az EU polgárok életét. Eh, ezt sokszor elfelejtjük megemlíteni, különösen itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, ahol a mentesítésre koncentrálunk, és sokszor megfeledkezünk arról, hogy milyen fontos munkát végeznek sokan, így például az ügynökségek ügynökségek eh, munkatársa is. Idén eh, nincs eh, semmilyen minősített ellenőrző vélemény egyikben sem, ez jó hír az ügynökségeknek, és a számvevőszég azt is leszögezi, hogy idén kevesebb volt a probléma a mentesítési folyamat kapcsán az ügynökségekkel, mint a korábbi években. Ez jó hír Két egynök, ügynökség azonban egy tulajdonképpen az EIT és az EU Liza egy kifogással mellékelt véleményt kaptak, tehát ez még nem minősített vagy nagyon negatív vélemény, de hogy valamilyen módon ennek a két egynökségnek azért kihangsúlyozta a számvevő szék, hogy vannak némi problémák, de azért megkapták a pozitív véleményt. Két ez a két ügynökség esetében, tehát meg kellene vizsgálni, hogy mi volt ennek a korlátozásnak az oka a véleményben. Mind a két ügynökség esetében, illetve kezdik az EIT-vel, itt a kekszek, a tudományos és innovatív közösségek kapcsán tettünk fel kérdéseket, amikre meg is kaptuk a válaszokat. Az EU-LISA esetén pedig pedig a bizottság 2013-ban könyvértéken foganatosított átutalásokat, és ezzel kapcsolatos kérdéseket is megválaszolta az EU Liza. Mindegyik ügynökség kapcsán felmerültek közös kérdések a mentesítés során. Az egyik a carry-overek, a következő évre átvitt pénzeknek a kérdése. Néhány hónappal ezelőtt tartottunk erről egy szemináriumot, ami nem túl sokan vettek részt, pedig nagyon hasznos volt és ott a tervezett, illetve a nem tervezett carryoverek között különbséget tettünk, a jövőben is erre kell majd koncentrálnunk. A számvevőszék eh, munkatársai is eh, foglalkoznak ezzel, hogy olyan nem tervezett eh, átvitelek következő évre szintén esetleg problematikusak, vagy ezzel foglalkozni kell, vagy esetleg a számvevőszéki jelentésben olvasott magyarázattal megelégedhetünk. Ez számunkra mindenképpen egy fontos kérdés. A létszámcsökkentés természetesen ez minden ügynökséget érintő kérdés. Amikor először megnéztük a számokat, ellenmondásokra bukkantunk a létszámcsökkentés kapcsán az ügynökségek által, illetve a bizottság által közölt adatok között. A bizottság más kiinduló pontok módszertanokat alkalmazott, amikor kiszámolták a létszámcsökkentést. Van egy redeployment pool az ügynökségeknél, áthelyeznek munkatársakat más munkakörökbe, és az ügynökségeknek valószínűleg igaza van, amikor úgy érzik, hogy ez az 5%-os létszámcsökkentés egy 5% kal megemeli ezt a redeployment pult és az, azoknak a pulját, akiket ezután át lehet helyezni. Egy további pont, ellátogattam az elmúlt néhány hónapban több ügynökséghez is, és a következő hónapokban is meg fogok látogatni néhány ügynökséget, és ezen látogatások alapján azt szűrtem le, hogy az ügynökségek még nem mindig közté, kötötték meg a headquarter megállapodást, tehát a székhelyel kapcsolatos megállapodásukat azzal az országgal, ahol a székhelyük van, és arra bátorítanám ezeket a, a tagállamokat, amik érintettek, hogy a náluk lévő ügynökségekkel kössék meg ezt a megállapodást. Egy másik kérdés a gender balance, a nemek közötti egyenlőség a vezetők között. A helyzet néhány ügynökségnek kimondottan rossz, és ez is egy olyan kérdés, mi horizontális kérdés, és az valamennyi ügynökséget arra kértük, hogy magán a szektorbeli auditorokat alkalmazzanak. Az Eulizánál jelezték, hogy ez probléma volt, problémát jelentett. A megosztott szolgáltatások, a shared services egy következő pont. Itt megint csak több ügynökség közösen nyújt bizonyos szolgáltatásokat, elsősorban ilyen adminisztratív funkciókat és ezt mi üdvözlendőnek tartjuk. Ennek asszony, ha megengedi, akkor még később eh, vissza fogok térni egyes konkrét ügynökségekre vonatkozó kérdésekre. Eh, most eh, ezen a ponton a legfontosabb horizontális kérdés, ami a megjegyzésekből kiderül, az mindenképpen mindenek előtt a létszámcsökkentés kérdése, hogy ennek milyen hatása van, és a, milyen hatása van ennek a redeployment pool ami tudjuk, hogy az ügynökségek ezt, ezt nem annyira szeretik és több megosztott szolgáltatás azt hiszem szóba jöhet, de kérdezem, hogy van-e terv, hogy a jövőben növeljék az ilyen közös szolgáltatásokat az ügynökségek. A szakbizottság a KONT a közelmúltban sokat foglalkozott azzal, hogy ne csak számokat nézzük, hanem hogy más módon is mérni kellene tudni a teljesítményt, nem csak számok alapján. Azután volt egy kérdés a külső auditorokkal kapcsolatos problémáról. Ez tényleg probléma? Tehát valóban többe kerül a külső auditorok megbízása, mintha a számvevőszék végzi ezeket az ellenőrzéseket? talán aktualizálni lehetne a e, számövőszékkel a megállapodást e, ezen a területen, hogyha ezt problematikusnak érzik az ügynökségek. És végül egy utolsó pont a kommunikáció korábban azt mondtam, hogy nagyon sok ügynökség ugye kitűnő munkát végez, nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtanak a polgároknak, de igazából ezt nagyon kevesen ismerik, nagyon kevesen tudják, és ezért fontos lenne egy kommunikációs stratégia az ügynökségek számára. Ezt is többet kéne tudni, hogy készül-e ilyen kommunikációs stratégia, és nem csak papíron lévő stratégia, hanem egy olyan stratégia, ami tényleg működik, és az, mi az egész Európai Unióban világosra teszi, hogy milyen fontos szolgáltatásokat nyújtanak ezek az ügynökségek az európai polgárok számára. Azt hiszem, hogy itt most be is tudom fejezni az általános megjegyzésemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A hálózati ügynökségekről is szeretne valamit szólni? Thank you very much for... Igen, köszönöm szépen Köszönöm a megjegyzéseket. Megpróbálom majd azt a hat kérdést, amelyet lejegyeztem megválaszolni. A létszámcsökkentés. A tájékoztatóban valóban benne volt ez, és a számok közti ellentmondást is próbáltuk kezelni, ahogy említette. Másik kérdés volt a hatás. Nos, mi azt mondjuk, hogy a dokumentumokban le lehet írni, hogy 10% csökkentés nem befolyásolja, nem hat ki arra, hogy hogyan lehet egy ügynökség feladatát elvégezni. De ameddig ez a feladat, a mandátum és a munkaprogram nem igazodik a a forrásokhoz, a kisebb forrás mennyiséghez és a kis, kevesebb prioritáshoz, addig valóban nem befolyásolja. Nos, példákat mondtunk, és az 5%-ot a legtöbb ügynökség már elérte, a legtöbb most már 6%-nál tart idén. Ez így rendben is van, ez kezelhető. De arra is szükség lesz, hogy negatív prioritásokat határozzunk meg, ami azt jelenti, hogy nem változik a szabályozás, nem változnak az elvárások, akkor bizonyos szolgáltatásokat nem fogunk tudni ugyanolyan szinten biztosítani. Természetesen ennek tükrében azt is tudni kell, hogy dolgozunk azért, hogy további hatékonyságot tudjunk elérni. A közös szolgáltatások például ezt szolgálják. Az elfogadott stratégiákban Például ezt pont első prioritásként jegyezzük meg. Van most egy olyan munkacsoport, amely az új lehetőségeket tárja fel. Nem arról van szó, hogy nem csinálunk semmit, nem, nagyon sok mindent eh, teszünk, megpróbáljuk a bizottsággal is megosztani a, a véleményünket, több példát is említettem a közös tevékenységekre is a jelentésben. De az is igaz, hogy szeretnénk további lehetőségeket, alternatívákat feltárni a februári ülésen az ügynökségek megkapják az első visszajelzést is a munkacsoport eredményeit. Az ügynökségek vezetői pedig majd ennek tükrében fognak a továbbiakról dönteni. A teljesítménnyel kapcsolatban. Nos, ez egy nagyon fontos terület a legfontosabb ügynökség számára. Vannak indikátoraink, értékelési rendszerünk, nyomonkövetés, és szisztematikus információt is biztosítunk az éves tevékenységi jelentésünkben. A lehető legnagyobb mértékben próbáljuk összefogni, hogy milyen hatása van az ügynökségek munkájának. Felkínáltuk szakértelmünket, hogy együttműködjünk a bizottsággal, az úgynevezett teljesítmény alapú irányítás terén. Itt azonban két különböző dolog van előttünk. Egyrészt változik a finanszírozott ügynökségeknek a munkaterhe, tehát nagyobb elváráson, hogy több szolgáltatást nyújtsanak. A teljesítmény hatásának az eredményei pedig, eredménye pedig egy másik kérdés, de mindkét területen együtt kell működnünk. Említettem már, hogy anyagi szempontból talán nem annyira releváns ez a csökkentés, de jobban működünk a korábbiaknál. Vannak dolgok, amik jobban működnek. Ez is a hatékonysági előny. Több mint fél millió eurót említettem már, amelynek a, a teljes, foglalkoztatás, teljes foglalkoztatású munka, alkalmazottaknak a megtakarításával próbáltunk elérni ez nyilvánvalóan nem kompenzálja a felmerülő költségeket. A rendkívül profi csapatunkkal a múltban viszont nagyon kiváló eredményeket értünk el, ezt is figyelembe kell venni. Mindig az eredmények mindig kétfélen múlnak, tehát a kormányok, a politikusok egyet kell, hogy értsenek abban, hogy az ügynökségi központokra vonatkozó megállapodást majd formalizálják. Talán minden ország elmondhatná a maga érveit. Volt egy kérdés a kommunikációval kapcsolatban. Valóban megvan a stratégiánk erre vonatkozóan, de tudni kell, hogy az EU nagyon nagy, 42 ügynökség van, vannak olyan ügynökségek, ahol 60-an dolgoznak. Ha itt 10%-os csökkentés van, akkor nem igazán várhatjuk el azt, hogy azt az igen nagy kommunikációs tervet, amit elvárnak, azzal minden hivatalos nyelven minden tagállamot elérjenek. De megvan a kommunikációs stratégiánk, és kidolgoztunk harmadik prioritésként egy a hálózatban egy közös kommunikációt. Ennek persze megvannak a maga korlátai nem utolsó sorban a rendelkezésre álló források és a kommunikációs költségek miatt. Remélem, elnök asszony sikerült minden kérdésre válaszolnom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban úgy gondolom észszerű lenne, hogyha az EULIZA és az ELT is megkapná, az EIT is megkapná a szót, és akkor el tudnának mondani néhány szót még a eddigi problémáikról. Az EIT igazgatóját kérem arra, hogy mondja el, hogy hogyan látják a jövőt, és mit tettek, mit tesznek azért, hogy minden jól legyen. Tudom, hogy itt van az EIT vezetője, de nincs itt, nem látom. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget az EIT nevében, hogy válaszoljak a szemevőszégi jelentés megjegyzésére és egyéb kérdésekre. Illetve szeretném azt is elmondani, hogy hogy állunk. Először is elmondom azt, hogy nagyon fontos az, hogy nem minősített véleményt kapott a 2014-es év költségvetéséről szóló ö, jelentésben. Ez mindenképpen pozitív. Ez azt jelenti, hogy a múltbéli hibákat sikerült kiavítani, és az Európai Parlament is felhívta erre a figyelmet, illetve a számvevőszék is. az elmúlt hónapokban, illetve az egész tavalyi évben a legtöbb ajánlással foglalkoztunk. Nagyon sok olyan problémát sikerült lezárni, ami az, amit az audit felemlített. Az bizottsági bels, belső auditrend, vagy a saját auditoraink ebben sokat segítettek. A két, az előző jelentésben az úgynevezett tudás és innováció közösségek plusz finanszírozásának problémáját sikerült megoldani. Itt valójában időzítésről van szó. Ez egy plusz finanszírozás, erről csak az audit az audit periódus után tudunk beszámolni a számbevőszéknek, ez szervezési okokból van így, ezért nem lehetett ezt hamarabb ellenőrizni, hogy a plafont betartottuk-e. A plafon pedig az, hogy az EIT maximum a finanszírozás 25%-át adhatja, adhatja a többi részek, a többi fennmaradó résznek máshonnan kell jönnie. Most viszont már rendelkezésünkre állnak az adatok, ezeket el is, át is adtuk. Ez azt jelenti, hogy a klíma kiknél az a finanszírozás 16%-a jön tőlünk, az innoenergia kiknél 19%, a digitális kiknél pedig ez 21% pontosan. Tehát mind a három Knowledge and Innovation közösségnél alatta maradunk a 25%-os plafonnak. Úgy érezzük tehát, hogy ezzel a dologgal sikeresen foglalkoztunk. Ezen túlmenően a kiegészítő finanszírozás sok esetében egy átfogó elemzést tartottunk, és megnéztük, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, illetve ezeknek a dolgoknak az értékelésével is foglalkoztunk, kiegészítéseket tettünk, és ez az útmutatás módosításokban valósul meg. Természetesen az előző értékelésben foglalt ajánlásokat továbbra is figyelembe fogjuk venni, de mint említettem, a 25%-os célszámot megtartottuk. Gondolom lesznek még külön kérdések az EIT-re vonatkozóan, nagyon szívesen válaszolok ezekre. E Köszönöm szépen, és az EU-Lisához fordulok. Galkov igazgatót kérem, hogy szóljon, ha vannak megjegyzései. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget én is. Hogy az EU-Lizára vonatkozó kérdésekre válaszolhasson. Ami a 2014-es számlákat illeti, a számövőszék a 2013-as évre vonatkozó ajánlásait fogalmazta meg ismételten felénk, és remélem, hogy ezt jövőre is megteszi. Ez azt jelenti, hogy például az Európai Bizottságból 6,6 milliónyi 6,6 milliónyi Eszetet kaptunk a bizottságtól, és ennek az értéke csökkent azóta. Nos, konkrétan mit is jelent ez? Az Európai Bizottságtól érkezett összegek kérdését akkor vizsgáljuk, amikor függetleneké váltunk. Ez 2014 májusában volt. Ne feledjük el, hogy itt alapvetően az információs rendszerek ebben ne felejtjük el, hogy ebben az egyetlen fogható érték az gyakorlatilag rendkívül alacsony, viszont magunknak a szoftverenek az értékét azt nem, adták, nem adták nekünk a bizottság. Nos, a szabályoknak megfelelően, tehát a belső elszámolási szabályoknak megfelelően történt mindez. De mielőtt mi függetlenek lettünk, nem volt arra lehetőségünk, hogy bármilyen problémát megoldjunk. Viszont figyelembe vettük a számövőszék ajánlásait, és éppen ezért egy nagyon részletes vagyon elemzési vagy vagyon értékelési rendszert hoztunk létre, ezért a kézzelfogható és nem fizikai vagyonunkat és vagyonunkról is, vagyonunkat is átnéztük. Ez már a 2014-es és 2015-ös évre vonatkozóan megvalósult. Úgy gondolom tehát, hogy megtettünk mindent, amit megtehetünk azért, hogy pénzügyi rendszerünket maximálisan rendezzük. Köszönöm. Dank. Köszönöm szépen. Az előadó újabb kérdéseket szeretne feltenni a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a két ügynökség magyarázatát, amit bizonyos konkrét aggályokra adtak. Az EIT és az EU LISA még biztos fognak kapni kérdéseket másoktól is, de én most más ügynökségekkel szeretnék foglalkozni. Az első az alapjogi ügynökség. Egy tegnap folytattunk velük egy eszmecserét. A számvevőszék egyik felvetése az volt, hogy ez az ügynökség nem felel meg bizonyos staff regulation beli szabálynak, a munkatársak kifizetésével, fizetésével kapcsolatban voltak problémák, és szeretném most meghallani tőlük, hogy hogyan tudták korrigálni ezt a hibát. A másik a, az EASO, amivel kapcsolatban kérdésem lenne. Itt is a munkatársak felvételével kapcsolatban voltak problémák. A jelentésben a számvevőszék megemlítette, hogy itt még vannak hiányok, amiket pótolni kell, úgyhogy kérem az jelzó munkatársát, és hogy mit tettek annak érdekében, hogy ennek a követelésnek megfeleljenek. Az OHIM a következő, a, illetve a az ESMA a következő ügynökség, ahol az értékpapír és piaci ügynökség a 2014-es értékek becsült értékek, és nem tényleges költségekre alapozódtak. Ezt vetette fel a számvevőszék, és kérném, hogy ezt kommentálják. A következő az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. A számövőszék jelentéséből kitűnik, hogy ez az ügynökség a szervezeti struktúráját módosította. Ez bizonyos létszám leépítéssel járt együtt, elbocsátásokkal. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy az elbocsátásoknak, a létszám leépítésnek milyen hatása volt a szolgáltatásaikra. Azután itt van a Frontex és a Headquarters Agreement kérdése ez már néhány hónappal ezelőtt is felmerült, és tudom, hogy a lengyel hatóságokkal folynak a tárgyalások a székhely megállapodásról, kérdezem, hogy hol tart ez. És végül az utolsó, a Eurofound, szándékosan utoljára hagytam ezt a kérdést, mert ez pozitív kérdés. A számvevőszégi jelentésből kiderül, hogy pozitív tapasztalataik voltak, a carryoverekkel kapcsolatban, a nem tervezettekkel, és jó lenne, hogyha a többi képviselőknek is erről be tudnának számolni, mert ez jó gyakorlat, tehát mondják el, hogy hogy tudták csökkenteni ezeket a carryovereket. Látom, hogy a Költségvetési Főigazgatóságtól nincs itt senki, akkor kiáldozza fel magát, kinek adhatom meg a szót. Sonst müssen sie halt so, sonst muss halt jede Agentur. Akkor minden egyes ügynökség, hogyha nem, akkor egymás után felkérem, hogy mondja el a véleményét, önnel kezdeném, ha megengedi. Uh, thank you, Ms. Uh, Ms. Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Rend vagyok. A belső ellenőrzési szolgálatot képviselem ezzel a, erre a kérdésre nem tudok válaszolni emiatt, de azt megmondhatom, hogy ugye az ülés célja, hogy az ügynökségeknek tegyenek fel kérdést. A költségvetési főigazgatóságtól a kollégák ezért nem jöttek el. Jó, akkor ön nem, és az úr ön mellett, de hát pont a bizottságnak tettek fel kérdéseket, és akkor az a kérdés most, hogy a bizottságtól ki, tud, ki szeretne válaszolni a kérdésekre ki, ki kér tehát lehetőséget, hogy választ adjon? Vagy ki tudja megválaszolni a feltett kérdéseket? A feltett kérdéseket továbbítom majd, és írásos választ fognak kapni. Sajnos ma sem Manfred Káfúr, sem az én felettesem nem tudtak eljönni. Remek, akkor ezt írásban rögzítjük, és megkapjuk írásban, sajnálom az előadónak jelzem. Most a frakciók kapják meg. Estihovszki úr az EPP nevében először. Köszönöm szépen. A következő ülésen jó lenne, hogyha már majd első kézből kapnánk választ. Tegnap például megkértek arra, hogy tegyek fel néhány kérdést, ezeket föltettük, az előkészített beszédemet nem tudom ezért elmondani, de van néhány dolog, amit mindenképpen ma szóba kell hozni. Nyilvánvalóan köszönöm az ügynökségeknek, hogy eljöttek. Legutóbb nagyon kritikus hangot ütöttem meg, és most is ezt, ke- ezt kell, hogy tegyem. A 2016-ban a költségvetések költségvetését emelték, némelynél igen lényegesen. Úgyhogy ennek cserébe szeretnénk eredményeket látni a kommunikációs stratégiában, olyan kérdésekben, ahol az ügynökségek eddig nem voltak olyan jók. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy Bizonyos ügynökségek kommunikációja már javult. A prágai ügynökségnek a láthatósága, a polgárok felé való kommunikációja javult. Ezt más ügynökségeknél is megállapíthatjuk. Tavaly ellátogattam a legtöbb ügynökségbe, most teszek egy második kört majd. Az igazgatókat majd konkrét kérdésekkel szembesítem. Nem kaptam konkrét válaszokat az eddigi kérdéseimre. Valószínűleg azért, mert a legtöbben itt vannak most a meghallgatáson is. Nézzük akkor most az ügynökségek. Alapvető jogok ügynöksége. Lehetőségem volt arra, hogy többször ellátogassak ehhez az ügynökséghez, és meglepett, hogy a Monika Makovály előadó negatívan értékelte a munkát. Amikor először olvastam, akkor nyilvánvaló volt, hogy tehát akkor is tudtam már, hogy bizonyos dolgokat megcsináltak, és nagyon örülök annak, hogy az, e, az emberi jog, hogy az alapjogi ügynökség igazgatója a válaszában bizonyos dolgokat most meg is magyarázott. Megértem, hogy mindig nevetnem kell, mosolyognom azon, hogyha az ügynökségek alkalmazottainak az életrajzát olvasom az ügynökség weboldalán. Szerintem jó lenne, ha lenne egy plusz ember, aki ezekkel foglalkozik. De most nézzük a többi dolgot. Konkrét kérdéseim is vannak. Angolul szeretném feltenni, hogy a fordításban nehogy elvészem bármi is. Mi volt az oka annak, hogy a, az ügy, a számvevőszék, a számvevőszék audit jelentésében az EIT-vel kapcsolatban és az EULIZÁnál is a monitoringot hangsúlyozta. A másik kérdésem, vannak-e olyan intézkedések, amelyeket az ügynökségek be kívánnak vezetni? Azért, hogy az átláthatóság és az érdek összeütközés problémáját elkerüljék. Az EULIZával kapcsolatban pedig a 2015-ös évre vonatkozó irányítási tervre vonatkozik. Azt hallottam a bizottságtól, hogy új terveket állítottak vissza, és nem vagy, össze, és nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem -e. A másik dolog pedig mi az oka, hogy nincs teljes információ megbízható információ a Schengen információs rendszer össz kialakításának összkönzésére vonatkozóan. A, a számvevőszék erre vonatkozóan a jelentésében sem írt semmit. Az utolsó kérdésem pedig, van-e olyan intézkedés vagy lépés, amelyet az ügynökség az átláthatóság növelésére tervez, és azért, hogy az érdekkonfliktusokat, az érdekellentéteket elkerülhesse. Jó, akkor kezdjük a hálózattal, és utána megszólított ügynökségek válaszolhatnak. Köszönöm. I think that there were no general or horizontal questions, they were all Az általános horizontális kérdések a többi ügynökségnek szólnak talán, úgyhogy át is adom a szót nekik. Az Eurofund alap igazgatójaként, vezetőjeként. Egy jól kialakított rendszerünk van a számvevőszékkel, és az év elején a tervek szerint kommunikálunk velük, akkor, amikor a, a terveket a pénz elköltésére vonatkozóan a pénzt elköltését megtervezzük, tudván, hogy az előző évről is mindig áthozunk bizonyos forrásokat. A számvevőszék pedig nyomon követi a záró eredményt. Az előrejelzések kapcsán is meg kell nézni, hogy milyen kiigazítások vannak a hálózattal ezeket a terveket megosztjuk, de hát tudom, hogy a kollégák nem egyetlenek a normál, ebben az eljárásban. Nagyon sok ügynökség vesz részt benne. Egyértelműen Különbséget kell azonban tennünk a problematikus és a nem problematikus forrás átvitelek között a rendszerben. Ja, vielen Dank. Ich habe noch drei weitere Köszönöm szépen. Még három ügynökség van. Szeretném, hogyha röviden szólnának, mert nem tudom a pingpong menetben a következő részvevőket fel szólítani. Az EU-Liza legyen akkor a következő. Köszönöm, elnök asszony. Nézzük a management, management tervet. Erre kapcsolatban, ezzel kapcsolatban volt egy kérdés. Nos, 2014-ben egy hosszú távú tervet alakítottunk ki, ezt meg lehet nézni a honlapunkon. Egyébként több éves munkaprogramunkat valószínűleg márciusban fogjuk elfogadni. Egyébként az összes munkaprogramunkat, az éves szintűt is mind föltöltjük a honlapunkra, azt hiszem, hogy nagyon átláthatóak vagyunk részletesen tudomást szerezhetnek tehát eh, a terveinkről. Hogy vajon a számbevő, eh, vajon a eh, számláinkban minden, részleten minden részlet benne foglaltatik. Nos, én úgy gondolom, hogy mi minden olyan dolgot bevettünk az elszámolásunkba, amit kért a bizottság, szám, az Európai Bizottság akkori szabályai nem kérték tőlünk azt, hogy a fejlesztési, hogy a fejlesztési költségeket is vagyonként tüntessük fel, ezt akkor sokkal inkább költségként kellett elszámolni. Szerintem az Európai Bizottság tud erről részletesebben beszámolni. Ami az átláthatóságot illeti, az el, előző mentesítési járáshoz képest azt hiszem, hogy komoly előrelépést értünk el. A honlapunkon részletes információt találhatnak arról, hogy mi a helyzet az összeférhetetlenségi témában az igazgatóság tagjaival, vagy egyébként egy csalás elleni eljárásunk. Ebben van egy cselekvési terv is, hogyan lehet a stratégiát megvalósítani. Aztán van egy szervezeti felépítésünk, azt Említették az imént, hogy ez nem található meg, illetve legutóbb azt panaszolták, hogy ez nincs rajta a honlapunk, ez most már megtörtént, és bármilyen plusz információt igényelnek, arra ezekre a kérdésekre szívesen válaszolok. Mandaló Pulosz kollega az alapjogi ügynökségtől következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget. az EU az EU alkalmazottának szabályról szóló kérdésre hadd válaszoljak úgy, hogy 19 olyan ügynökség volt, ahol ez rendszer szintű problémát jelentett 2014 május 1-től. Nos, a számvevőszégi ajánlásnak már most megfelelünk. Ez az elmúlt tíz évben 45 ezer eurót jelentett, tehát azoknak fizettük ki ezt a pénzt, akik a jogosultak voltak rá. Még hadd mondjak valamit, köszönet a görgetett összegekért is, ez tavaly probléma volt. Jó ötletnek tartom, hogy megrendezésre került a workshop, és nagyon örülök annak is, hogy a szemebőszék ilyen rugalmas volt. Ezáltal azt hiszem, hogy az összes projekt esetében ki tudjuk használni a több éves jelleget. Köszönöm. az e Még egyszer az EIT. Much, I will respond. Köszönöm. Röviden válaszolnék a három feltett kérdésre, amit én kaptam konkrétan, illetve az EIT az összeférhetetlenséggel kapcsolatban, illetve mit teszünk az átláthatóság növekedésének érdekében, illetve hogy jobban kommunikáljunk a polgárokkal. Nézzük az egyik elsőt, Nos, korábban már elmondtam, hogy az időzítés nagyon fontos, és minden információt meg tudunk adni a szemövőszéknek arról, hogy a tudás és innovációs közösség a 25%-os finanszírozási plafont minden esetben betartotta. Nézzük az összeférhetetlenségi politikát. Négy különböző szintet vizsgálunk, a tudás és innovációs közösségeket. Itt egyébként egy új irányítási elv csomagot fogadtunk el. Itt van egy magatartási kódex is, ebben részletesen szó van az összeférhetetlenségről. Ez azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéseket tettünk. A második szint az igazgató tanács. Itt is van egy új magatartási kódex, ez tavaly júniustól él és sokkal erőteljesebbé váltak az összeférhetetlenségi nyilatkozatok, ennek az ezzel kapcsolatos beszámoló is, az értékelés is. Ez igaz a belépőkre is, illetve a kikek esetében a finanszírozás kérdését is jobban átvizsgáljuk. Még az összeférhetetlenségnél az EIT munkatársai és szakértői esetében is ezt vizsgáljuk ki. Természetesen itt is van egy szakpolitikánk, úgyhogy azt gondolom, hogy meg tudtuk erősíteni ezen a területen tavaly az ellenőrzést. Nézzük az átláthatóságot, tágabb értelemben, illetve a kommunikációs tevékenységeinket. Az EULIZEN keresztül megerősít több dolgot teszünk fel a honlapunkra az igazgatótanácsi döntéseket, az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, az éves munkaprogramot, stb. stb. A közösségi oldalakat is nagyobb arányban használjuk, ezáltal jobban el tudjuk érni a célcsoportjainkat, a polgárokat. Itt is komoly munkát végeztünk, és ezt láthattuk a reakciókban is. Egyre több ember követi nyomon az intézetünket, a közösségi oldalon is, máshogy is, a honlapon keresztül is. Egyébként az úgynevezett innovációs hubokban jelen vagyunk, több tagállamban, és ezeket a központokat arra kértük, hogy közvetlenebbül kommunikáljanak a polgárokkal. Jól működik ez a rendszer, tehát nem csak a mi központunkban folyik ez a, ez a fajta kommunikáció, egyébként egy éves egyéves eseményt is szervezünk, amikor beszámolunk arról, hogy mit teszünk, vagy néhány hónappal ezelőtt Szlovákiában volt egy tájékoztató kampányunk, és megpróbáltuk rávenni a közösséget arra, hogy vegyenek nagyobb mértékben részt a mi munkánkban, úgyhogy ezzel foglalkoztunk eddig. Köszönöm. Köszönöm. Ayala Sender kolléganők következik. Köszönöm. Elnök asszony. Én a számvevő széktől szeretnék kérdezni valamit. Egy kicsit aggasztó ugyanis a helyzet, mint ahogy ahhoz hozzászoktunk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy van itt egy 550 millió eurós plusz költség a, munkát, a, a munkavállalókra vonatkozó költségeken túl. Kérdésem, hogyha megváltoztatnák a pénzügyi ö, alapszabályt, akkor ez megoldható lenne, és egyáltalán mit kell tennünk azért, hogy ezt az externalizációt megelőzzük? Vón is említette már mióta foglalkozik ezzel a kérdéssel, de meg kell, vál, meg kell várnunk, hogy módosítsák a szabályzatot, hogy ezt a hogy az auditoknak ezt a fajta külsővé tételét megváltoztassuk? Mit lehet tenni ezzel a problémával? Várom a válaszát. Nézzük a carryover-eket. A számövőszék azt mondta, hogy megpróbálta valahogyan kezelni a több éves jelleget, és az éves mentesítési eljárásokat. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? 79 megjegyzést tett először az első években a számövőszék, most már ez 44-re csökkent, ez nyilván annak köszönhető, hogy az éves jelleget jobban megvalósította a mentesítési folyamatban a bizottság. A kérdés az, hogy valóban megjelenik-e a több éves jelleg az egyéves mentesítésekben? A carryoverek általában nem hibából származnak, hanem mondom, ebből a jellegből származnak, hogy több éves tevékenységet évente kell ellenőrizni és mentesíteni. A szemembőség ezt jelezte, ez egy rendszerhiba. Még egy kérdés. A kettős személyzet leépítéssel, vagy létszámcsökkentéssel kapcsol, kapcsolatban az ügynökségek már elmondták, hogy ez hogyan, milyen hatással van rájuk. A bizottságtól kérdezem, hogy szerintük ez milyen plusszal jár ez a kettős létszámcsökkentés. Nézzük még a operatív és stratégiai együttműködést és koordináció. Például a copyright és a biztonság esetében. Kérdezném az ügynökségek hálózatától, hogy ez konkrétan mit jelent? Tehát ugye egyre inkább együttműködnek az ügynökségek. Ezáltal javult-e a forrás felhasználás hatékonysága? Még egy, még egy kérdést a hálózatoknak. Mi a költsége annak, hogyha egy befogadó ország nem ismeri el a központot? Ez pontosan mit jelent? Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt nem teszik meg hogyan lehet elérni, hogy ez a trend megforduljon, illetve hogy elismerjék a központokat. Ha jól értettem, akkor írásban válaszol majd a bizottság a kérdésre. Most az ügynökségek hálózata szólhat, hálózatának a vezetője. Ha jól értettem, a horizontális kérdéseket Nos, akkor az utolsóval kezdeném, hogy mi a költsége annak, hogyha nincs székhely megállapodás. Ha jól tudom, ez jelenleg csak három tagállamot érint, Franciaországot, Németországot és Lengyelországot. Ezekben az országban vannak kormányok, és bizonyos csatornákon meg tudjuk, fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. De most olyan helyzetben vagyunk, hogy ugye a három ország közül kettő legrégebbi tagja az Európai Uniónak, 1975-ben hozták létre a Eurofoundot egy alapító levélel, és ez akkor kielégítőnek gondolták, de később egy formalizált megállapodásra lett volna szükség, de semmilyen releváns változás nem történt. Most az újabban létrehozott ügynökségeknél más már a helyzet. A második kérdés, az együttműködés szükségessége, illetve a közösen nyújtott szolgáltatások. Nos, ez már most is zajlik, erre elég sok példát tudnék mondani. Persze nem lehet mindenre ezt ezt alkalmazni, és van, amikor kevésbé hatékony így a szolgáltatás. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy melyik területen, milyen keretek között lehet ezt megtenni. És itt vannak korlátozások, hiszen független szervezetek vagyunk, struktúrákat nem tudunk megosztani egymással könnyen, és ezt nem lehet összehasonlítani a nagy intézmények, mint a bizottság vagy a parlament szervezetével. Ha megkérhetném, adna nekünk egy áttekintést arról, hogy melyik ügynökség rendelkezik székhely megállapodással, és melyikek nem. A ügynökségek hálózata jó lenne, hogyha ezt a szolgáltatást tudná nekünk nyújtani. Azt hiszem, hogy kettő ilyen ügynökség van, az EASA Franciaországban és a Frontex Lengyelországban és a Franciaországban működő alapjogi ügynökség, tehát három. Ez a három ügynökség nem kötött még székely megállapodást, tehát a Frontex igazgatója szeretne mondani valamit erről? Elnök asszony, igen, köszönöm, köszönöm a meghívást is. Igen, tudok válaszolni erre a kérdésre. Angolul fogok beszélni. Ami a székhely megállapodást illeti, a Frontex az elmúlt tíz évben már tárgyalt erről. Amikor engem kineveztek tavaly januárban, tehát egy évvel ezelőtt, szerettem volna folytatni, a, vagy újra felvenni a tárgyalások fonalát, 2015 májusában volt egy találkozó, ami pozitív dolog volt, de ugyanakkor a rossz hír az, hogy még mindig ennek az ülésnek a jegyzőkönyvéről beszélgetünk. Lengyelországban, mint tudják, választások voltak, és emiatt minden leállt, minden függőben van, ami érthető a közelmúltban azt javasoltam, hogy legyen egy találkozó Simanszki államtitkárral, hoz, ő az EU ügyekért felelős államtitkár. Ő beleegyezett abba, hogy találkozzon velem, és a Frontex egy delegációjával. Úgyhogy múlt héten találkoztam Simanszki államtitkárral, és ő azt akarta megtudni tőlem, azt kérdezte, hogy hol vannak, mik az aggájaink, mi a jelenlegi helyzet, mire van szükség ahhoz, hogy megszülessen a székhely megállapodás. Én elmondtam, hogy három vagy négy nagy területet látok, melyek fontosak. Az első az iskolákkal függ össze. Ez nagyon fontos, hogyha a Frontex, vagy a jövőbeni európai határőrizet és parti őrség ügynökség növelni akarja a létszámát, akkor nagyon fontos, hogy legyenek európai akreditált iskolák. Ez az első terület, amelyről tárgyalnunk kell a lengyel kormányjal. Az elmúlt hónapokban azért nem volt inaktív az ügynökség. Én is tettem néhány lépést, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával. Felvettük a kapcsolatot néhány Lengyelországban működő külföldi iskolával, a francia, a német, a brit és az amerikai iskolával és jelen pillanatban a, ugye a német iskola azt mondta, hogy jogi okok miatt nem lehetséges, hogy őket akreditálják és támogassa a Frontexet. A francia iskola azt mondta, hogy jogilag is lehetséges ez, és őket érdekelni is ez a feladat. Ezzel együtt azért jó az együttműködés, és egyébként is jó az együttműködésük a lengyel kormányal. Hogy miért van szükség székhely megállapodásra? Nos, ehhez kapcsolódik még a mentelmi jogkérdése. kérdése. Tudom, hogy 1965-ben aláírtak egy jegyzőkönyvet, ami elvileg most is érvényes, de hát azért legyünk pragmatikusak, meg kell nézni, hogy ez a jegyzőkönyv amelyet 50 évvel ezelőtt írták alá, hogyan lehet alkalmazni ezt a jegyzőkönyvet most a Frontex munkatársaira Lengyelországban. Büntető jogi mentelmi joga nem csak a főigazgatónak és a helyettesének van, hanem más munkatársaknak is, és ez számomra aggályos. Egy további kérdés a biztonsággal függ össze. Miután ilyen a helyzet, amilyen az EU-ban és a Frontexnek egyre nagyobb szerepe lesz, világos szabályokra van szükség a e helyszíneink biztonságával kapcsolatban. Nagyon jók a kapcsolataink a lengyel rendőrséggel, de volt néhány kisebb e, incidens, amelyekről az derült ki, hogy a lengyel rendőrség hajlandó és képes is megvédeni a mi lokációinkat, de azért jobb lenne, hogyha mi ezt is belefoglalnánk a e, székhely megállapodásba. És végül nem utolsó sorban az e, európai adófizetők pénzére is gondolnunk kell. A Frontex e, nem kap pénzügyi támogatást a lengyel kormánytól, ez azt jelenti, hogy fizetnünk kell az épületek használatáért, ahol a Frontex irodái vannak. Így néz ki jelenleg a helyzet. Simanszki államtitkár azt mondta, hogy most bár tőlem egy levelet, vagy egy írásos anyagot, amivel összefoglalom a Frontex véleményét, és ő is összegyűjti az ezügyben érintett lengyel minisztériumok véleményét. Tehát a következő hetekben majd újabb megbeszéléseink lesznek ezügyben. Köszönöm. Nyilvánvalóan ez egy évszázados feladat. A menekültek ezekkel kapcsolatos kérdések megoldása lenne tulajdonképpen az igazi. Nem tudom, hogy van-e még valaki, akinek nincs székely megállapodása. Köszönöm, elnök asszony, Berina Rosszli vagyok, az ESMA Európai Biztonsági és Piaci Hatóság igazgatója vagyok, Párizsban van a központunk. Végül öt éves tárgyalások után, amióta létezünk, azóta elmondhatom, hogy december 31-én végre aláírtuk a francia kormányjal a megállapodást. A, ez egy munkaszintű megállapodás, most a hivatalos aláírási eljáráson a parlament beleegyezésével de valószínűleg sikerül megállapodnunk, és megszületik a megállapodás. Úgy gondolom, hogy a legtöbb ügynökséghez hasonlóan a Franciaország ügynökségekkel kapcsolatban volt hasonló előrelépés. Ha most nálam az, a szó, hadd térjek vissza Volszul kérdésére, ami az eszmáróhoz szólt a díjakról, hogy milyen díjakat szedünk be. Mintegy 25%-a a meg valóban díjakból származik, amelyeket a külön, közvetlenül felügyelt besoroló és kereskedelmi ügynökség szervezetek. A jogszabályok értelmében a díjakat becslések alapján kell beszednünk. Ezt év elején határozzuk meg arra vonatkozóan, hogy valószínűleg milyen munkánk lesz, és milyen költségeink lesznek a e területen és ez alapján meg kell vizsgáljuk év végén azt, hogy volt-e lényeges különbség, eltérés a becsült értékes és a tulajdonképpeni kiadások között. 2013-ban indítottunk el egy projektet, 14-ben kezdte el a működését. Ez a teljes tevékenység alapú költség meghatározási rendszer. Most 2015-ben először tudjuk ténylegesen megnézni, hogy 2015 végén hogyan vált valóra a 2015 elején megbecsült tevékenységi költség a tényleges költségekkel. Most vannak olyan becslések, amelyek valóban nagyon közel vannak, 1-2 százalékos különbség van csak a behatott díjakhoz képest. Tehát, a be, tehát a jogszabályok értelmében becsült értékekkel kell dolgoznunk, és ezt a rendszer tulajdonképpen visszaigazolta, és reméljük, hogy továbbra is ez lesz, és az év végi valós ellenőrzések kapcsán majd továbbra is visszaigazolható lesz a becslés helyessége. Köszönöm. Köszönöm. Rónings professzor a környezeti ügynökségtől is szeretett volna hozzátenni valamit. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én a központokkal kapcsolatos székhelyi kérdést szeretném érinteni. Vannak olyan megállapodások, több központ megállapodása, amely már egy-két évtizedes, ha lejár, vagy nem működik egyértelműen, legalábbis nem minden kérdésben. Jelenleg például nekem egy igen komoly problémám van a Dán hatóságokkal, a munkatársaink jogait illetően, hogy hogyan tudnak ők az oktatási egészségügyi és egyéb Dán rendszerekben hogyan tudnak működni, vagy például ö, hogyan vehetnek mobiltelefont anélkül, hogy csalnának. Ö, tehát ö, még az sem biztosíték, ha van megállapodásra az embernek. Szeretném azt is elmondani, hogy hogyan kezeljük a, a létszámkérdést hivatalosan nem éltünk az elbocsátások lehetőségével a csökkentés nél, hanem a több éves munkaprogramunkat és az, az abból származó éves munkaprogramunkat úgy alakítottuk, hogy a prioritásaink, az alapvető tevékenységünk igazodjon a munkatársi előrejelzésekhez, amelyek, amit öt éves periódusra készítünk. Az 5%-os csökkentés fölött vagyunk most jelenleg, és mi, mi az, amit beszüntettünk az igazgatósággal, a parlamenttel és a a bizottság képviselőivel együtt határoztunk, hogy bizonyos tevékenységeket beszüntetünk vagy csökkentünk az úgynevezett Eye on Earth tevékenységgel. Ez egy teljes globális földmegfigyelő rendszer. Tulajdonképpen élenjáró szereplők voltunk ebben. A az állampolgári jelzések terén szintén visszavettük a tevékenységünket, pedig itt is élenjárók voltunk, csökkentettük a, nev, a nemzetközi tevékenységeinket, az igazgató tanács által meghatározott dokumentumainkat nem végezzük el, pán-európai és globális tevékenységekre vonatkozóan. Persze azt is látni kell, hogy a környezetnyi ügynökség egyik legnagyobb problémája éghajlatváltás, forráskérdés és biodiverzitás természeténél foglal globális jellegűek. Ezért hangsúlyozzuk a tevékenységek lényegét, és hogy ez nagyon fontos, hogy az Európai Uniós intézmények is támogassák a nemzetközi folyamatokban. De például a kapacitásépítés a nyomonkövetési és visszaugazdalási rendszer a megállapodások értelmében továbbra is azokra a területekre is kiterjed, ahol eddig vezető intézmények voltunk, és azért van erre szükség, mert egyszerűen nincs meg hozzá a forrásunk. Kommunikáció. Nekünk is stratégiai dokumentumok van erre vonatkozóan, kiszerveztünk bizonyos dolgokat, nagyobb léptékben jelenünk meg a weben, és csökkentettük azokat a tevékenységeinket, amelyel elérjük a különböző célcsoportokat. Információs és kommunikációs technológia. Sokkal szigorúban járunk el a hálózatunk alkalmazása és a tartalom tapasztalat terén, és csak a munkával kapcsolatos, de nem a munka alapvető tartalmát érintő kérdésekben. A következő csökkentés az már húsba vág, ugyanakkor látjuk, hogy az ügynökséggel kapcsolatban egyre nagyobb elvárások vannak. A klíma és energiacsomagban mindenki örült a párizsi megállapodásnak, mint a 2015-ös legfontosabb globális megállapodás. Ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb elvárások lesznek eh, mi felénk, és egyszerűen eh, nincs forrásunk rá. A körforgásos gazdaságcsomag is nagyon fontos kezdeményezés, és nem pusztán környezeti. Ennek is óriási hatása lesz az európai gazdaságra a végrehajtási elemei kapcsán. És ez is egyre nagyobb követelményeket támaszt irántunk. És nagyon furcsa módon a kommunikáció. Nyilvánvalóan fontos, hogy elérjük a célcsoportokat, és mégis csökkenteni kellett ezt a munkát. És ha ezt megtegyük, tehát amikor ezt megtettük, akkor párhuzamosan az az elvárás jelent meg, hogy egyre többet kommunikáljunk. És még egy utolsó dolog. 25 kinevezett eh, nemzeti szakértőnk eh, van, 27-ről kellett csökkenteni költségvetési jogoknál fogva. Világos, hogy a tagállamokban is vannak megszorítási intézkedések, és a környezeti ügynökségek létszámát csökkentik. Egyre, nagy, egyre nehezebb lesz így számunkra az, hogy, hogy kiváló minőségű tudású szakembereket, nemzeti szakembereket alkalmazzunk. Úgyhogy összességét tekintve a több éves munkaprogramunkban és a parlamenttel, bizottsággal való, tagállamokkal való szoros együttműködésében az igazgató tanácsunknak sikerült egyenlőre biztosítani azt, ami az európai intézmények és politikák szilárd támogatását jelenti. De most kezdünk elérni annak a szélére, határára, ami még azt jelenti, hogy az alapvető tevékenységünket tudjuk végezni az éghajlat, energia dokumentumok, amelyek az európai intézmények számára és a politika terén fontosak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van némi gondunk az idővel azonban, hiszen sokan vannak még a frakciók nevében a felszólalók listáján. Ali kollega, és akkor úgy gondolom, hogy össze kell, hogy fogjuk a kollégákat, mert egyébként szorít az idő. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, von úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és az ügynökségek képviselőinek is, hiszen a 2014-es mentesítésről szóló kérdeivre kielégítően válaszoltak. Ezt a komoly kérdést megfelelően kezelték, és úgy tűnik, hogy a struktúrákat is sikerült kedvezően megváltoztatni a 2014-es év során. Külön öröm, hogy a teljesítmény alapú elszámolást eh, imáron tapasztalhatjuk a legtöbb ügynökség esetében, és megpróbálják azt is elérni, hogy a polgárok számára láthatóbb legyen a tevékenységük. Az EIT-t kiemelném, Tavalyi évi mentesítésüket elhalasztották, az idei évben viszont látható, hogy hatalmas javulás történt. Szeretnék azonban néhány olyan dologról is beszélni, amely szerintem nem egyértelmű, vagy nem tették eléggé egyértelművé. Erről beszéltünk részben ma is. Tehát bizonyos dolgokban még javításra van szükség. Bár teljesítmény alapú az elszámolás, de sok ünnökség esetében az elért eredményekről nincs részletes beszámoló. Pedig szeretnénk tudni, hogy hogyan változtatta meg az a tény, hogy más típusú eljárást folytattak, elszámolási eljárást, hogyan változtatta meg az ügynökségek munkáját. Aztán a cooling off kérdéssel kapcsolatban, vagy témával kapcsolatban is lenne egy kérdés, tehát miután valaki eltávozott a munkatársak sorából egy ügynökségnél, az összeférhetetlenségi állapotok hogyan alakulnak, mi a helyzet tehát az, ez utáni munkavállalással. Erre nem kaptunk megfelelő válaszokat, voltak olyan ügynökségek, amelyek ezt megtették, mások viszont nem. Szeretném tudni, hogy hogyan látják ezt a kérdést, illetve az alapjogi ügynökség, az EASZO és a Frontex esetében nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Aztán az átláthatóság, a struktúrája átláthatóság nagyon fontos, és bizony érdekli az európai adófizetőt, hogy mire költik a pénzét. Nagyon fontos a vagyon nyilatkozat is, illetve az összeférhetetlenségi nyilatkozat több ügynökség esetében elmondhatjuk azt, hogy a honlapon nem szerepel megfelelően az igazgatósági tanács, az igazgatói tanács összeférhetetlenségi nyilatkozata. Kérdezném, hogy ez miért van így. Még egy dolog. A válaszokból arra a következtetésre juthatunk, hogy bár azért vannak még hiányosságok, de az előző évekhez képest mindenképpen jó irányba mozdult el ez a folyamat, és ezáltal talán az ügynökségek is jobb teljesítményt nyújthatnak majd a különböző szakpolitikai ágazatokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bart Stas kollégátnak is rögtön megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nem árnyék előadó vagyok, mert Jávor Benedek az árnyék előadó, de neki korábban el kellett menni. Az ő kérdését szeretném most felolvasni, amit a Frontexhez intézett, és majd nekem is lesz két megjegyzésem. Breinings úrnak szeretném megköszönni a parlévre, hogy francia mondjam, tehát azt a módot, ahogyan elmondta, rávilágított arra, hogy a megtakarítások, megszorítások oda vezettek az ügynökségig, hogy most már nem mindig a közérdeket szolgálják. Ahogyan ezt megfogalmazza, nem csak azért, mert ő is flamand, mint én, nem azért mondom, mert mi ismerjük egymást, hanem az a mód, ahogyan fogalmazott, az nagyon jól illusztrálja ezt az egész problematikát politikát. Ez volt az első megjegyzése. A második eh, héti Ábor úr kérdését olvasom fel. Az EFSA-ra vonatkozik ez a kérdés. 500 oldal tesznek ki a válaszok, és eh, hát ezt nem lehet végigolvasni, gondolhatnánk, nem sok de az EFSA válaszát azért is tartom, nagyon olvastam át alaposan, mert a környezeti bizottságban is dolgozom, és az EFSA azt mondja, hogy a, a 208. oldalon ahol is a nyolcadik kérdés második részére válaszol. Nos, itt a válasz egy olyan szöveg, amit egyszerűen copy-pastelték, átmásolták a 270. oldalról az Európai Gyógyszerügynökség jelentéséből, és itt hát van egy hiba EFSA anyagban, és most felolvasom angolul, tehát az IMAS csalás elleni stratégiát három évente felülvizsgálják, és aztán ugye megnéztem az Európai Gyógyszerügynökségre vonatkozó anyagot, és ez pontosan ugyanaz, tehát az EFSA és a gyógyszerügynökség válaszai hát nagyon flottul mennek, mert egyszerűen csak átmásolják egymás válaszait, amit az Európai Parlamentnek küldenek meg, és ez nem annyira vicces. Jábor Benedek kérdése pedig a következő. Ő azt mondja, hogy a számvevőszéki jelentésben 2014-ben a következőt olvashatjuk. A támogatási megállapodások növekedése, illetve a Frontex általi visszafizetése felveti azt, hogy nincs-e valamilyen alternatív, ennél hatékonyabb finanszírozási mechanizmus. Azután azt is mondja Jávar úr, hogy évekig azt láttuk, hogy a jelenlegi mechanizmus komplexitása, bürokratikus voltam miatt a számbevőszék nem igazán tudja megítélni a tranzakciók szabályszerűségét és a Frontex eh, erre azt válaszolta, hogy 2015-ben tovább nő a műveletek száma, amiket a Frontexnek kell elvégezni, és eh, új konkrét eh, feladatokat kell a Frontexnek elvégezni a mandátumok kapcsán, ezért a finanszírozási mechanizmust is majd a számövőszegi megjegyzés alapján felül fogják vizsgálni. Most még Schmidt kollégának is megadom a szót, hogy jól gazdálkodjunk az idővel. Köszönöm szépen. A kérdésekre adott válaszokból indulok ki, és most az alapjogi ügynökséghez fordulok, már csak azért is, mert az én hazámban van a székhelyük. Ugye létszám, költségvetés tekintetében minden rendben van, mondták, de nekem eh, más információim is vannak, az osztrák sajtóban sokat lehetett olvasni arról, hogy nem bánnak eh, megfelelően a munkatársakkal, hogy eh, vannak peres ügyek, amiket az ügynökség rendre elveszít, és azután 200 ezer eurós kártérítéseket, összegeket kell kifizetni. Szeretném tudni, hogy helyesek-e ezek a számok, tudják-e ezt igazolni, és hogyan próbálják megoldani ezt a helyzetet, vagy javítani a helyzetet, hiszen itt adófizetők pénzéről van szó. És hogyan magyarázza meg az ügynökség, hogy több olyan vádaskodásról lehet hallani, hogy nem nem bánnak jól a munkatársakkal. Saját magamat is felírtam a listára. Én a ügynökségek hálózatának a vezetőjének tennék fel egy kérdést. Ha jól számoltam, minden ügynökséggel foglalkozik, tehát a kül- és a biztonságpolitika területén lévővel is, és az OHIM-mal is. Az OHIM-nak az ohim kapcsolatban nem értettem egész pontosan, amit mondott, hogy mi az OHIM feladata, hiszen ez a leggazdagabb ügynökség az összes közül, és az OHIM, legalábbis szerintem, azért kritikus lenne, hogyha olyan sok pénze van egy ügynökségnek, ilyen fél milliárdot hallottunk öntől, akkor milyen, mire számíthatunk ön szerint az OHIM kapcsán? Igazából nem tudtam áttekinteni. Ugye elmondtuk, hogy az audit, vagy hallottuk, hogy az eh, kül, külsősöknek kiadott eh, audit könyvvizsgálat eh, költsége nagyon magasak, nos, és a számbevőszék korábban olcsó volt, tehát nem az volt a véle, benyomásom korábban se, hogy a számbevőszégi audit az ingyenes, és megéri ezt a ráfordítást most kiszámogatni, hogy Eh, melyik eh, megoldás olcsóbb. Eh, kérem most a kollégákat, az ügynökségek képviselőt, hogy válaszolják meg a képviselők kérdéseit. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném tisztázni, hogy mi a szerepe az, ennek az ügynökségnek, ő is az, ügy, ők is az ügynökség hálózatának a része, és a hálózat rész, közül valaki mindig önként jelentkezik a, a jelentéstételre a következő koordinációs ülésen, tehát ők lesznek itt, de nyilvánvalóan nagyon sokféle gyakorlatot tudunk tőlük is tanulni, mástól is, és megszerezni. Ők is a hálózat része, és ők lesznek ráadásul a hálózatot képviselő következő következő ügynökség, még akkor is, hogyha nem nincsenek itt a mentesítésen, most ők lesznek a trojka következő tagja. Remélem ezre tisztáztunk. Most nézzük a horizontális kérdéseket. Az ügynökségek forrásai az éves jelentésekben mindig benne vannak és a parlament szakbizottságához is kerülnek. Természetesen fontos, hogy megtalálják a különböző megfelelő folyamatokat és a jelentések mögött. A teljesítményindikátorok a hatásban találhatók. Elmondtam, hogy a szakpolitikai dokumentumok számára tényeket és számokat is, egyebek között a parlament számára is tényeket és számokat is közlünk. Az ügynökség hatása hogyan jelenik meg, nos ez jó kérdés. A coolinggal kapcsolatban nem vagyok biztos benne, hogy igazából értettem, de amit mi teszünk, az megfelel a, az alkalmazotti jogszabályoknak az érdekösszeütközés politikája te, intézkedések terén is. Minden ügynökség szinte elfogadta ezt, akik még nem, azok nagyon hamar megteszik. Úgyhogy elvileg kizárt ennek a lehetősége. Ugyanez vonatkozik az EU alkalmazottakra is. Ha, megemle, ha megengedik, akkor hadd mondjam el, hogy nem lehet irányított testület tagot tagnál, aki tagállam jelöl ki, nem érvényesíthetjük azt, hogy ne tegyék fel a weboldalunkra. Többször kérjük, és mégis néhány kollega megteszi, de erre vonatkozóan nincsen semmiféle szabály, de sem jogi eszköz sem, amivel kényszeríthetjük őket, hiszen ők nem alkalmazottuk, nem, ami, nem tőlünk kapnak fizetést, hanem egyszerűen az irányító testület tagjai. Nem vagyok abban sem biztos, hogy valóban hibának tekinthető az, amit a képviselő, egy másik képviselő kérdezett. Minden válasz, amit adunk, az bizonyos formának fele meg, és nem tudom elkerülni annak a lehetőségét, hogy valóban ne hibáztunk volna, és egyszerűen máshol beilleszt formában adtunk meg egy választ. Lehet, hogy úgy lehetne ezen segíteni, hogyha célirányosabbak, fókuszáltabbak lennének a kérdések az ügynökség munkájával kapcsolatban, és akkor nem kellene egy olyan ö, választ adni a kérdésre, ami valószínűleg nem segíti az önök munkáját. Köszönöm szépen. Akkor Emberi Jogi Agentúra, Frontex, AESO, EU, LISA, a menjünk körbe megint, kikér szót, de ne felejtsük el, hogy egyszer be is kell fejezzük. Emberi jogi ügynökség. Igen, köszönöm szépen. Ami Ali képviselő úr kollégá, eh, kérdését illeti a, a cooling off. Nos, eh, erre vonatkozóan nekünk is megvannak a magunk eh, intézkedései a munkatársakra vonatkozóan, érdekösszeütközésre vonatkozóan 14-ben eh, fogadtuk el, és 2015-ben eh, átmeneti rendelkezéseket, majd a végső rendelkezéseket 14-ben erre vonatkozóan szeretnénk tehát elmondani. Eh, szeretném ezt átadni a tisztelt képviselő úrnak, és elmondani, hogy tehát megvan a vonatkozó intézkedés sorozatunk. A, 10, a 30-as kérdéssel kapcsolatban Schmidt asszony, ha jól emlékszem, ő kérdezte, a bírósági eljárások, amelyek jelenleg vannak folyamatban, ha egyenként nézzük őket, nos, 2015-ben volt egy eset, amikor egy kiíráson egy siker, nem, sikert nem elérő jelölt emelt panaszt a bíróságnál, ez még a határozat még várat magára. A határozott idejű szerződések esetén megnyertük a, az első fokon az ügyet, és a bíróság úgy ítélte azonban, hogy újra kell tárgyalni az ügyet. A a vonatkozó rendelkezések alapján, de szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy meg fogja nyerni az ügynökségünk ezt. Egy másik sikertelen jelölt szintén panaszt emelt a bíróságnál tavaly, és a bíróság ejtette az ügyet, nem megfelelőség miatt, és most um, fellebezés van. A sajtóban több eset is hallható volt, két-három évvel ezelőtt például egy alkalmazott rasszizmussal bevádolta előjáróját, a, mint látják, a vizsgálóbizottság 2015 8-ai határozatán, december 8-ai határozatában azt mondta, hogy a vádak jogsértőek és istenkáromlás volt. Nos, a meghallgatás jogát sem érvényesítették az eljárásban, úgyhogy most ezt próbáljuk helyreállítani szülővárosban, a, a, a városban, Bécsben tehát megpróbáljuk majd ezt részletesen, hogyha eljárnak hozzánk, akkor természetesen további részleteket is tudunk ezzel kapcsolatban biztosítani. Remélem ez most elegendő válasz. Köszönöm szépen. A Frontex legyen akkor a következő. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdés is volt a Frontexre, az egyik a cooling off. A kinevezett nemzeti szakértők számára van egy útmutató, hat év a cooling off időszak a meglévő Frontex rendelkezések értelmében. Egy másik kérdés a támogatások relevanciája, a támogatások mint pénzügyi eszköz relevanciája. Nos, a Frontex elfogadja azt, hogy a, a támogatások valószínűleg nem a legmegfelelőbb és a nem egyszerűbb pénzügyi eszközformát jelentik. De mindenképpen muszáj élnünk vele, hiszen a szabályok ezt írják elő. Most egy, a bizottság egy javaslattervezete kerül majd a következő hónapokban, még idén talán a parlament elé is. Most ez tehát egy olyan kérdés, pontosan, amit a, ennek keretében majd felvethetnek. A jelenlegi gyakorlatokkal kapcsolatban pedig elmondanám, hogy megpróbáltunk enyhíteni a munkaterhet, mert nagyon-nagyon fáradtságos dolog az, hogy az ilyen jellegű támogatásokat megfelelően kezeljük. Egyfajta szerződéses kapcsolatot alakítottunk ki a tagállamokkal, mert igazából mi használjuk a, a határőr szolgáltatásokat, a technikai berendezéseket, amelyeket a tagállamok biztosítanak. Úgyhogy bevezettük az úgynevezett egységárat. Ez egy ilyen általánydíj, amit a költségekkel kapcsolatban arra használunk, hogy elkerüljük azt, hogy nagy visszatérítési beadványokat kelljen kezelnünk. Elfogadtuk, hogy a, a támogatások 10%-a kerülhet az egység áras elszámolásba. Ez persze azt is jelenti, hogy a visszatérítési igényeket továbbra is az érték 90%-ára meg kell csinálni, de hát ennyit tudott az irányító testület eddig elfogadni. Hadd jegyezzem még meg azt, hogy bevez- az úgynevezett ex ante és ex post ellenőrzések lehetőségét is bevezettük. Az ex post ellenőrzéseknél vagy 10%-át, az érték vagy 10%-át ellenőrizzük, vagy pedig a, a tagállamok által adott támogatások szám szerint vett, tehát a, szám, a támogatási számok 10%-át ellenőrizzük. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Ki a következő? Ismael. Nem konkrét kérdés volt, amit az eszmának adtak. Bocsánat, angolra váltok. Tehát nem volt konkrét kérdés az eszmának, de nagyon szívesen válaszolok, hogyha valami fölmerül. Euliza? Valaki? Az Eulizától? Nem? Sajnálom. Akkor... Köszönöm, elnök asszony. Kaptunk egy konkrét kérdést átláthatósági témában. Az ügynökségünk honlapján az igazgató és az igazgató tanács tagjainak a CV-jét megtalálhatják, illetve ott található egy nyilatkozat összeférhetetlenségi témában is a vezetők tekintetében, illetve ott van a tagok listája. Az fontos csatlakozva, hadd mondjam azt el, hogy nincs olyan mechanizmus, mely szerint az igazgatósági tagok hozzájárulása nélkül az ügynökség ezeket a nyilatkozatokat egyedül megtehetné. Ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy ez mégis megvalósuljon, és a lehetőleg átláthatóbbak legyünk. Köszönöm. Köszönöm. Kolléga, van még egy kérdése? Igen. Föltennék még egy kérdést. Ki kezdeményezi vagy kikezdeményezheti azt, hogy a szabályokat megváltoztassák, hiszen nem tudom elfogadni azt a váltást, hogy nincs ilyen mechanizmus, hogy az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat kikényszerítsük, nem? Ezt meg kéne változtatni, a bizottság felé is intézem ezt a kérdést. Ki a felelős ezért? Hogy lehet a szabályokat megváltoztatni? Elnök, azt hiszem a bizottság ezt majd feljegyzi, és írásos választ kapunk. Nézzük az EASO-t. Következő ügynökség. Köszönöm, elnök asszony. Ha jól értem, akkor két kérdésre kell válaszolnunk. Az egyik a 2012-es év írásos eljárása, illetve 2016-ra vonatkozóan hogyan lehet a civil társadalom részvételét biztosítani a munkánkba. Nézzük az első kérdést, írásos eljárás. Biztosítom önöket arról, hogy az a bizottság, biztosítom önöket arról, hogy az a probléma, amely egy konkrét bizottsággal kapcsolatban fölre, fölmerült négy évvel ezelőtt, az nem ismétlődött meg azóta, a számbevőszék ezt bizonyíthatja. És azok, az olyan típusú ö, interjúk, amelyek a pályázatok után ö, megtörténtek 2012-ben, erre azóta nem került sor, Azóta van egy felvételi eljárásunk, és a számvevőszéknek volt egy másik észrevétele a jogosultsági és a felvételi eljárásról egy másik folyamatban. Ilyen problémákra azóta nem került sor, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon átláthatóak és stabilak a felvételi körülmények. Nézzük a 2016-ra vonatkozó kérdés és a civil társadalom részvételét a munkánkban. Alapszabályunk értelmében kötelező évente egy konzultatív fórumot tartani a civil társadalommal. Ezt meg is tesszük, nagyon alaposan előkészítjük mindezt. Általában ez a következő évi munkaprogram előtt, tört, véglegesítése előtt történik meg. Ez azt jelenti, hogy az jelző munkájába be tudjuk csatornázni mindazt az inputot, amit a civil társadalom képviselőitől kaptunk. Konzultatív csoportokat szervezünk különböző témákban. Általában 70-en vesznek részt mindegyik ilyen fókuszcsoportban. és ez jelenti majd a végeredményt az év végén, illetve az éves tevékenységi jelentés és az általános jelentés bemutatásakor Brüsszelben mindig meghívjuk a civil társadalom szervez, képviselőit, hogy ezt megbeszéljük, tehát ez az előző éves jelentésről szóló visszatekintés mindig. Általában több száz, több mint száz képviselője jön a civil társadalomnak is általában élénk vita folyik. Ilyen módon vonjuk be tehát a civil társadalmat az EASO munkájába. 2016-ban szándékaik szerint ezt még fokozzuk. Egy általános konzultatív fórumunk lesz, de ezt negyed évenként, negyed évenként fogjuk megszervezni. Valószínűleg tavaszra meg lesz az első fordulója több civil szervezettel. Ebben a témában tehát biztosíthatom önöket, nagyon elkötelezettek vagyunk, és a migráció és a menekültügyi kérdésekben szorosan együttműködünk a civil társadalommal, és nagyon komolyan vesszük a véleményüket, megpróbáljuk ezt integrálni a munkákba. Köszönöm. köszönöm, még két ügynökség van az Ohim és az jelző, az Ohim következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen. Mi leszünk az az ügynökség, amely a koordinációért felelős majd. Ezt említette Huan is a bevezetőjében. De úgy is utaltak ránk, mint a forrás sok összpontosításának példája. Mi ugye az ö, különböző szerzői jogokkal foglalkozunk, ezért nagyon sok más ügynökséggel együttműködünk a szellemi tulajdonjog megsértésével kapcsolatban, és megpróbáljuk a kettő, az átfedéseket elkerülni, ezért különböző egyetérté, egyetérté, megegyezéseket írunk alá ügynökségekkel, és a bizottsági partnerünkkel, a DG Grow-val, de a DG Taxuddal is van egy nagyon szoros együttműködés a különböző végrehajtási tevékenységekre vonatkozóan, illetve a DEFCO-val is. Mi számos EU-s finanszírozású projektért vagyunk felelősek, harmadik országokban végrehajtott projektekről van szó. Például az LPG, Oroszországgal, Indiával, Kínával és a dél kelet régióval vagyunk ilyen kapcsolatban. Ami a végrehajtás illeti, egyébként az Európallal is aláírtuk nemrég egy egyezményt, melynek célja, hogy a szellemi, az online szellemi tulajdonjoggal való visszaélés elleni harcban fokozzuk az együttműködésünket. Van még egy dolog, talán tévhit, hogy van fél milliárd euró többletünk a számláinkon. Hát ez egyrészt örvendetes lenne, másrészt pedig is sajnálatos, de nem így van. Sok készpénzünk van, ez általában olyan munkákért érkezett kifizetés, amit még nem hajtottunk végre. És ne feledjük, hogy például a különböző márka jelekre vonatkozó kérelmekért, a díjakat a kérelem benyújtásakor kell kifizetni, ez 100 millió körüli tétel. Az ügynökség egyébként önellátó, önfinanszírozó, 200 millió eurót. Különítettük el a költségvetésünkben nehéz időkre, ez most már benne van a módosított pénzügyi szabályzatban is. A többlet körülbelül 180 millió, és a becslések szerint az következő 5 évben ez lecsökken majd 10-20 millióra. Milyenek az oka? Most módosítottuk az alapszabályunkat, és a három intézmény arra jutott, hogy 20%-kal csökkentik az OHIM, azokat a díjakat, amit az OHIM-nak kell befizetni, úgyhogy jövő márciustól 20%-kal kevesebb bevételünk lesz ebből a forrásból a kiadásainkat pedig ehhez folyamatosan alakítjuk. Az el, elkövetkező öt évben lesz a vége ennek a folyamatnak. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos volt, amit elmondott. Az egyetlen ügynökség az, aki önként jött el, hiszen önökre nem vonatkozik a mentesítési eljárás. És végül az EASA-nak szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szót a székhely megállapodásunkról. Németországban, Kölnben van a székhelyünk már 12 éve. Ezt a kérdést felvetettük többször is a német hatóságoknak, de eddig nem voltunk sikeresek. Azt válaszolták a hogy a jegyzőkönyv kielégítő, nincs szükség másra. Most szerintünk már sügetően szükséges, hogy lezáruljon ez az ügy, hogy elkezdjünk tárgyalni, részt veszünk a világ számos részén különböző nyomozásokban, információkat továbbítunk konfliktusos övezetekbe, és hát egyre több területen vagyunk kitéve különböző kihívásoknak, ezért hát Németországban elsőben az igazságügyi hatóságokkal kell jobban együttműködnünk, biztosítani kell az épületeink védelmét, és nagyra értékelnénk minden segítséget, amit az Örök Szakbizottságától kaphatunk. Köszönöm. Az elnök asszonynak el kell menni, úgyhogy miután én vagyok az előadó az ülés hátrövő részére, én veszem át az elnöki feladatot. Lassan közelítünk a záró megjegyzések felé. Kérdezem, hogy a, kérem az ügynökségek hálózatát képviselő urat, hogy tartsa meg a záró észrevételeit. Ha megengedik, még egy kérdésre válaszolok, arra vonatkozott, hogy hogyan tudjuk, eh, az igazgató eh, tanácsban biztosítani a megfelelő működést. Nos, a költségvetési rendeletre hivatkoznék és eh, ez a gyakorlat már többségünk számára nem jelent problémát. Most rátérnék a záró észrevételeimre. Köszönjük a támogatást, és reméljük, hogy az írásos válaszokban elég információt kaptak ahhoz, hogy a kisítési eljárást le tudják zárni. A hálózat nevében örömmel válaszolunk még bármilyen kérdésükre. A munkaprogramunk végrehajtása, a mandátumunkkal összhangban, erre törekszünk a lehetőleg hatékonyabban. Ez a roadmap az úti terv nagyon hasznos volt, hogy kicsit leegyszerűsítsünk, áramvonalasítsunk több kérdést is. Meg kell tudnunk becsülni, hogy vajon tényleg a leghatékonyabban és legeredményesebben végeztünk el bizonyos feladatot az úti tervnek megfelelően a következő évek költségvetésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy a parlament külön odafigyeljen arra, hogy legyen összhang az elvárások, illetve az ügynökségek büdzséje között. Önöknek megvan ez a szakbizottsága, amely ezek a kérdéssel foglalkozik. Mi is örömmel hozzájárulnánk a parlament és a KONT szakbizottság, valamint az összes többi szakbizottság munkájának eredményességéhez. Köszönöm szépen. A számvevőszéknek is szeretnék lehetőséget adni, hogy tegyenek néhány záró megjegyzést. Köszönöm, Vón úr, és köszönöm önnek is, és a parlamenti képviselőknek, valamint az ügynökség hálózata vezetőjének a hozzászólásokat, illetve a kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat. A megjegyzéseimet három részre osztanám, és ezekkel szeretnék válaszolni néhány parlamenti képviselő által feltett kérdésre. Az első kérdéskör a e, carry e, a következő évre történt átvitt összegek kérdése, amit a Sender asszony vetett fel. Nos, e, az nyilvánvaló, hogy van egy feszültség a több éves költségvetés tervezés, illetve az éves költségvetések között. De emellett még itt van ez a kérdés is, hogy sok programunk is több éves program, azaz nem csak egy pénzügyi évre terjed az életciklusuk. Ezeket a programokat viszont az éves költségvetésből kell finanszírozni, és ezért arra kell számítani, hogy ez a fajta feszültség vagy átfedés csak úgy oldható meg, hogyha a költségvetés gazdálkodása kapcsán a kifizetések és a kötelezettségvállalások is átvihetők következő évekre. A számvevő szék eh, is jó lenne, hogyha többet foglalkozna a nem tervezett carryoverekkel, és eh, ezt meg fogom vitatni majd a, eh, mi a számvevőszéki auditorainkkal, és az önök szakbizottságához el fogjuk juttatni az önök által kért információkat. Csákoszki úr kérdésére is reagálnék az Emphasis of Matter kapcsán. Itt ez az EIT és az EULISA kapcsán merült fel. Mind a két esetben biztosítottam a tisztelt képviselőt, hogy az Emphasis of Matters kapcsán ugyanúgy jártunk el, vagy járunk el majd a 2015-ös pénzügyi évben is de már most meg tudom erősíteni, amit Kernő és Gárkov igazgató urak alapvetően elmondta. Tehát az Emphasis of Matter kapcsán az EIT a klíma, kik, energia és digitális kérdések területén már megadta a számait, és ezek a küszöb alattiak, Bízom abban, hogy ezt tovább meg lehet majd erősíteni. Az EU Liza Emphasis of Matter kapcsán Garkov urat meghallgattuk. Nos, a jelentésünkben ez már nem fog így megjelenni, mert az immateriális eszközök a lényeges küszöb alattiak, ezért nem kell ezeket a jelentésünkben feltüntetni. És végül még egy kérdés a külső független auditorok alkalmazása. A költségvetési rendelet ezt ugyanis előírja. Természetesen erről lehet vitatkozni, erről lehet eszmét cserélni, hogy mik szólnak ez ellen, például költségek, stb. De ami a számvevőszéket illeti, nekünk csak egy álláspontunk lehet. Mi azt az irányt követjük, amit a költségvetési rendelet megszab számunkra. is jelen pillanatban ez azt mondja ki, hogy a számlák megbízhatóságával kapcsolatban, a számlák konszolidálása kapcsán a magánszféra auditoraira hagyatkozzunk. Ezt mondja a költségvetési rendelet az ügynökségek eh, számára. Nem ugyanez a helyzet a közös vállalkozásoknál. Itt 2016-ban eh, eh, ugyanaz lesz a helyzet, mint amilyen idén volt az ügynökségeknél. Hogyha a költségvetési rendelet majd más irányt szab meg, akkor természetesen ahhoz nekünk igazodnunk kell majd. Köszönöm. Köszönöm szépen a számvevőszék képviselőjének a hozzászólást, és köszönöm az ígéretét is, hogy a eh, ma a képviselők és különböző ügynökségek által elmondottakra reagálni fognak írásban is. A költ szeretnék köszönetet mondani az ügynökségek képviselőinek és a kollégáknak is a kérdésekért. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hasznos eszmecsere volt. Sok mindent megvitattunk, és a jelentésben ezeket majd fel fogjuk tüntetni. a számbevőszék ügynökségekre vonatkozó jelentésével kapcsolatban nincs idén szerencsére elutasító vélemény, csak hitelesítő vélemények, és azt hiszem, hogy látunk előre lépést, előre haladást a mentesítési eljárásban. Be fogom fejezni a jelentésem elkészítését, és majd egy februári ülésen ismertetem ezt a képviselőtársaimmal. Természetesen lesz még vita az árnyék előadókkal, és amit ők mondanak, azt is majd megpróbálom beépíteni a jelentésembe. Ezzel zárom, és szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak is, akik nagyon jó munkát végeznek. Ezzel ezt a részt befejezhetjük, és rátérünk a következő napirendi pontra, a hatodik napirendi eh, pont. Ez a közös vállalkozások 2014 évi mentesítése. Eh, Marinescu úr az előadónk, de eh, előtte várjuk meg, hogy illetve először hallgassuk meg a számvevőszég illetékesét, Galéa urat. Egy perces szünetet rendelek el, hogy akik szeretnének, azok elhagyhassák a termet. Kedves kollégák, azt kérem, hogy aki akarja, hagyja el a termet minél gyorsabban, hogy megkezdhessük a hatos napi rendi pontot. There's a bit of silence there, so we'll take that as an opportunity. Köszönöm szépen, hogy eh, megadatott a lehetőség, hogy megkezdjük a napi rendi pontot, Gália úr. Oh, it's the same one. Sorry, yes, same. Okay, over to you. Akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, van úr. Akkor kezdjük meg a közös vállalkozások mentesítését. Zaj kollégáim nevében is szeretném elmondani, hogy a nyolc európai kutató közös vállalkozás PPP, magánállami Partnerség Bizottság az állami és magánágazatokkal, tudósokkal és sőt tagállamokkal való együttműködésben. Minden egyéb hozzájárulás nélkül, amelyet az EU a bizottságon keresztül tesz, a többi állami és magánpartnerek is hozzájárulnak a tevékenységek finanszírozásához. Véleményünk szerint a közös vállalkozások láthatóak, és fontos szerepet játszanak a kutatáspolitika végrehajtásában, különösen a döntő jelentőségű területeken, mint a fúziós energia és hidrogén és üzemanyag sejtek fejlesztése, tisztább közlekedés, egységes európai volt, és a beágyazott technikai rendszerek. Ezek azok a területek, ahol véleményem szerint az Európai Unió értékesen járul hozzá a létfontosságú területekhez, az állampolgárok számára létfontosságú területekhez, de a kutatás fejlesztéshez is a növekedést és fejlesztést segítik ezzel. A közös vállalkozások 2014-es költségvetéséből 1,9 milliárd eurót kap tudtak, illetve a 2014-es EU általános költségvetésének 1,6%-át. 14-ben a készpénz hozzájárulás a bizottság részéről 1,2 millió euró fölött volt, 2013-ban ez kicsit több mint 600 ezer millió euró volt. 2014-ben, és az az első év, amikor a pénzügyi jogszabályok 208-as cikkét alkalmazzuk. A közös vállalkozások éves költségvetését külső független auditorok ellenőrzik. Ezt megbeszélték, amikor az ügynökségekről tárgyaltak. Ezen vélemény alapján a könyvek megbízhatósága megkérdőjelezhetetlen, és a közös vállalkozások megtették a megfelelő lépéseket, amelyek a könyvvizsgáló jelentésében szerepelt. A könyvvizsgálók a nemzetközi jogi normáknak megfelelően történt, és megfelelő biztosítékot ad a, szám, a számvevőszék arra e, számára, hogy elfogadja a könyvek megbízhatóságát. Ezen pénzügyi évtől kezdve minden közös vállalkozás éves számláját magán, független, külső auditor fogja ellenőrizni a bizottsági könyvek konszolidációját megelőzően. A közös vállalkozásokra vonatkozó jelentés és a 2014-es összefoglaló jelentést a hivatalos, az, EU, az Európai Unió hivatalos közlönyének decemberi számában tettük közzé. A könyvek megbízhatóságára vonatkozóan minden közös vállalkozásra vonatkozó vélemény alapján elmondható, hogy tisztességes és igaz képet mutatnak a könyvek. A számvevőszék a tranzakciók szabályosságával kapcsolatban egyértelmű véleményeket, véleményt adtunk ki a közös vállalkozások közül ötre. Három ezek közül átminősítette véleményünket, és kijelentette, hogy nem kielégítő a biztosíték, amelyet az audit eljárásból nyerhettünk. Az Artemis és az EMIAC esetében ezeket olyan módon állították fel, hogy az audit tárgyát a nemzeti finanszírozó hatóságokhoz tették át, annak ellenére, hogy a, az audit felelőssége maga a közös vála, vállalkozás szintjén maradt. Nos, ez sokkal bonyolultabb, komplexebb eljárás volt, mint más közös vállalkozásnál. Különösen azért, mert jelentős kihívások voltak a harmonizált audit eh, módszertan biztosítására vonatkozóan, tehát a közös vállalkozás és a, a hatóság között, valamint az audit munka koordinálása terén több nemzeti hatóságot eh, érintve. Ennek eredményeképpen a két eh, közös vállalkozás mindig küzdött azzal, hogy megfelelően biztosítsa az exponált auditok minőségét, ahogy azt mi más alkalommal is jeleztük. A beavatkozás komplexitása mindig növeli a gyengeségek kockázatát. 2014-re vonatkozóan három nemzeti finanszírozási hatósághoz látogattunk el, hogy a végzett auditok minőségét ellenőrizzük. Az eredmények azt mutatják, hogy az auditok alapján a közös vállalkozások nem tudnak megbízható súlyozott hibaarányhoz, vagy sem maradvány hibaarányhoz jutni, ami pedig a legfontosabb indikátora lenne a tranzakciók szabályosságának és rendszerességének bizonyítására. 2014-ben az ENIAC és az Artemis összeolvadt, és az Excel kiváló európai elektronikai alkatrészek rendszerek közös vállalkozása alakult ki. A, a kezdeményezett projektek ellenőrzését végezték, nem pedig a nemzeti hatóságok. A többi közös vállalkozásnál is a tiszta égbolt IMI, Pszichics és Cezár esetében ugyanezt történt. Jelenleg azonban a tranzakciók jelentős része az Excel-nél a, az új közös vállalkozásnál továbbra is olyan projektekhez kapcsolódik, amely az, amelyeket az Artemis és az ENIAC jog rendelkezései szerint indítottak el, ezért ezek a tranzakciók továbbra is a korábbi exponált audit tárgyát fogják képezni. A szakvélemény szerint mindez azt igényli, hogy a helyzetet megfelelő fényben vizsgáljuk, tehát a régi és az új architektúra alapján. A hasonló évhez, az elmúlt évhez hasonlóan megvizsgáltuk, ha emlékeztetettem önöket, egy olyan esetre, ami a minősítést jelenti. Ez egy olyan kérdés, amely különösen fontos, hogy megértsük a könyveket. A hangsúly, az energiafúzió, a természetbeni hozzájárulás az ITER projektekhez, és a, a költségeltérlések és késlekedések kockázatával kapcsolatos. Ezek a késlekedések és eltérések a projekt komplexitása tükrében e, kerülnek értelmezésre, és figyelembe vesszük azokat a technikai specifikációkat és a projekt e, léptékét is. A közös vállalkozás elismerjük, javítja rendszereit, amelyekkel a költségeket követik nyomon, és a szervezetek megfelelő rendszereket indítottak el a gyengeségek elhárítására. Több vonatkozó területen tapasztalható az előrelépés, költségvetési végrehajtás, belső ellenőrzési rendszer és a projekteredmények nyomon követése és jelentéstételet. Tudjuk, hogy a közös vállalkozás elfogadta az éves akcióterv végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit, amely a bizottság második átmeneti szabályozásának is megfelel. Összességében szeretném elmondani, hogy a számvevőszék a közös vállalkozások auditját a, közö, a közeljövőben is el fogja végezni, hiszen ez a feladat az éves munkaprogramunkban is benne e, szerepel. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Köszönöm ezeket az átfogó bevezető megjegyzéseket. Most azt hiszem, a joint undertaking kapják meg a lehetőséget arra, hogy megtegyék a bevezetőjüket. Először is az innovatív gyógyszerek kutatás irányuló kezdeményezés következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! megköszönöm a mai meghívást, hogy a 2004 évi mentesítés témáját megvitassuk. Az IMI az Innovatív Gyógyszerek Kutatási Irányuló Kezdeményezés közös vállalkozás, amelynek célja, hogy innovatív gyógyszereket jutassunk el gyorsan és költséghatékonyan a betegek felé. Az elmúlt hónapokban részletes információcsere történt ebben a témában, úgyhogy most az önök közszakbizottságával, úgyhogy most csak néhány témára térnék ki. A számbevőszéki jelentés, ezzel kapcsolatban nagyon rövid leszek, a 2014-es évre vonatkozóan az IMI témájában, illetve beszélnék még néhány projektünkről, milyen hatással vannak a közegészségre, illetve a természetbeni gyógyszer vállalatoktól érkező felajánlásokról. Nézzük először a szemvőszégi jelentést. Ők úgy vélték, hogy a 2014-es évre vonatkozva a tranzakciónk legalitása és megbízhatósága jó volt 2014-re nézve. Ez tehát egy jó vélemény. Azt hiszem, ennek az, ez az, annak a következménye, hogy a hiba százalékunkat sikerült csökkenteni, immáron 2 százalék alá ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzével nagyon óvatosan bánunk, nagyon alaposan ellenőrizzük ezt, ennek elköltését. Természetesen javulni még mindig lehet, például a költségvetés végrehajtásában, és ahogy ezt az írásos válaszunkban eljutottunk önöknek, a tervezési folyamatainkat most vizsgáljuk át, az összes lehetőségünket megvizsgáljuk, a célunk az optimális költségvetés felhasználás. Nézzük a projektjeink eredményét. Erre is rákérdeztek az elmúlt hetekben a képviselők. Programjaink eredményét azt teszi lehetővé, hogy különböző tudósok, egyetemek, nagy gyógyszercégek, kis KKV-k, beteg csoportok együttműködnek. És más csoportokat is, más csoportokról is szó van, tehát ez egy kollektív eredmény valójában. Az első téma antimikrobiális rezisztencia, ez évente 25 ezer beteg életét beteggel végez sajnos, és rendkívül magas költséggel is jár, egy milliárd eurós költséggel. Nagyon oda kell erre figyelni, különben akár a császármetszés vagy a, a csípő protézis beültetése is veszélyes lehet. Nagyon fontos, hogy megfelelő kutatások is történjenek ezzel kapcsolatban. Van egy másik projektünk, ehhez kapcsolódik, amely több mint 500 kórház összefogása az összes európai országban. Ezek komoly tanulmányok, itt komoly tanulmányokról van szó, ami antimikrobiális rezisztenciával foglalkozik, már számos tanulmány elkészült, több készülőben van. Egyébként egy világszintű hálózatot is üzemeltetünk, szintén ebben a témában. Nyilvánvalóan ez egy globális fenyegetés és probléma. Részletesebben nem szeretnék a projektjeinkről beszélni, bár az Alzheimer vagy az autizmus, a diabétesz, az ebola témájában is nagyon érdekes eredményeink vannak, és ezeknek is természetesen komoly hatása vannak az egészségre. Természetbeni hozzájárulások. Partnerek a közös, vállalko- a közös vállalkozásokban a különböző gyógyszer cégek, ezek nem, számol, nem számítanak kezdemény, nem számítanak kezdeményezetnek, de vannak természetbeni jutatásaik, például szakértőiket bizonyos időre rendelkezésünkre bocsátják. A különböző gyógyszercégek erre vonatkozó nyilatkozatát is átvizsgálják a kezdeményezések. Ex ante vizsgálatokat végzünk ezen nyilatkozatok tekintetében, illetve ex post ellenőrzés is történik azzal kapcsolatban, hogy volt-e ilyen természetbeni hozzájárul, hozzá, hozzájárulás. A mi auditoraink munkáját a számvevőszégi auditorok ellen, ellenőrzik. 2000 2014-ben 369 millió euróról volt szó természetbeni juttatások kapcsán. Egyébként van egy van egy költség kategóriára vonatkozó és egy vállalatra, tehát gyógyszercégre vonatkozó lebontásunk is, ez ott van a honlapunkon. A gyógyszercégek más érintett cégek is szeretnének hozzájárulni a projektjeinkhez. Valójában nagyobb az érdeklődés a projektjeink iránt, mint amennyit költségvetésünkből támogatni tudunk, illetve le tudunk folytatni de célunk közös, és hozzáadott értéket kívánunk teremteni. Elkötelezettek vagyunk, forrásainkat a megfelelő pénzügyi menedzsment elveinek megfelelően kívánjuk végrehajtani, de természetesen úgy, hogy felelősséget vállalunk, és ellenőrizzük folyamatosan a teljesítményünket, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a társadalom, illetve a betegek szükségleteit össze tudjuk egyeztetni ezekkel a lehetőségekkel. Köszönöm. Önök, köszönöm. Kicsit hosszabb volt talán ez a beszámoló, mint amire számítottunk. Én úgy 5 percre számítottam, mert ezek, ez tényleg csak a bevezető expozé, utána még kérdések lesznek, amelyekre válaszolhat. Jó. Akkor most meghallgatjuk az Excel a kiváló európai elektronika alkatrészek és rendszerek közös vállalkozásának igazgatója. Um, thank you for the opportunity, thank you for the invitation to clarify. Szeretnék beszámolni arról, hogy mi is a helyzet az Artemis-szel 2014-ben eh, egyesült eh, az Artemis eh, és egy másik közös vállalkozással, és jött létre az Excel. Tehát 2011. január 1-én volt gyakorlatilag az esküvő, én ezzel nem voltam jelen, a másik közös vállalkozás igazgatója voltam. Az Excel közös vállalkozás fő missziója, hogy az európai ipar hely tudjon állni Japán, Korea, Kína, USA, Tajvan által megtestesített versenyben az elektronikai alkatrészek piacán, ahol Európának a fontos szerepe kell, hogy legyen. Kis ízelítőzenék abból, hogy mit is csinálunk. Nem akarjuk azt, hogy az autóinkat meghekkeljék, és ezek leálljanak az utcán. Biztonságos internet kapcsolatokon dolgozunk a nagyságrend, hogy egy legkorszerűbb csippet elő tudjunk állítani, ez 10 milliárd euró, ez nagyon sok pénz, nehéz ennyi pénzt mobilizálni Európában is a, ezeket a technológiákat elkezdjük eh, tesztelni. A mobilitás, a közlekedés területén ugye jönnek a eh, saját magukat vezető autók, ezeket kell eh, egyre olcsóbbá tenni, nagyon sokat ruházunk be ilyen projektekbe. Intelligens világító rendszerek kapcsán az LED technológiát akarjuk maximálisan kihasználni. Az Excel, tehát az iparban jelenleg 400 projektet működtet, mint egy 10 ezer vállalkozó, akik közül 4 ezeren kis vállalkozások. Nagyon jelentősek az eredményeink, és az Excel közös vállalkozás valóban egy nagyon rugalmas eszköz, itt a projekteket közösen finanszírozzuk az Európai Unióval, tagállamokkal és vállalatokkal. És mm, jelentős multiplikátor vagy emelő hatást érünk el. Minden egyes euróhoz 4,4 euró társul más forrásokból és nem örülnék annak, hogyha ennek az európai eszköznek a hasznosságát vitatnák azok, akiknek a feladata, hogy ellenőrizzék a, a munkánkat a három éves beszámolónk kapcsán ugye megkaptuk a számövőszék hitelesítő véleményét, az Excel tehát folytatja a munkáját tanúsítványok alapján, amelyeket a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapunk meg, és egy fix 16%-os hozzájárulást fizetünk a nemzeti hatóságoknak. A nemzeti szabályok természetesen eltérőek minden országban, és emiatt vannak hibák, különböző alapon végezzük a kalkulációkat, és tulajdonképpen lehetetlen lenne a hagyományos módszereket alkalmazni, mint a többi közös vállalkozásnál. Ezért a 2014-es tevékenység az ENIAC, az Artemis és az Excel kapcsán e, ugye megkaptuk a mentesítést, e, a e, megbízhatósági nyilatkozatot. A számbevőszék által javasolt módszereket majd megpróbáljuk alkalmazni, és a 2015-ös számvevőszégi vélemény elkészítés előtt már megpróbálunk egy kompromisszumra jutni a számvevőszékkel. Elnök, köszönöm, és végül a Fusion for Energy, az F4I igazgatójának adom meg a szót. Tisztelt képviselők, Vónor Marinescu úr, Johannes Svembernek hívnak, és az F4I igazgatója vagyok a hónap eleje óta Szeretnénk tovább fontatni eh, Peter Barabaszki úr kiváló munkáját, aki 2015-ig eh, vezette a Fusion for Energy-t. Eh, a Fusion for Energy a hét partner egyike az ITER projektben, ami hosszú távú megoldást ígér a széndiokszid problémákra, a széndiokszid csökkentés és a klímaváltozás problémájára, a fúziós energiával. Az éves beszámolónkra megkaptuk a számvevőszék pozitív véleményét. Röviden összefoglalnám a 2015-ös év fő eseményeit és hogyha még lesz időm, akkor röviden szólok a, arról is, hogy mit tervezünk a jövőre nézve. Tehát a számvevőszék hitelesítő véleményt adott az előző évi tevékenységünkre. A 2014-es mentesítés alapja az ITER projekt volt, hiszen itt elég komoly aggályok is felmerültek a költségvetés kapcsán. 2015-ben a Fusion for Energy teljes mértékben teljesítette az ITER projektből ráeső részt, ezt a kockázatokat is már elsőbe figyelembe vettük. A módszertant a bizottság belső audit szolgálata megvizsgálta. 2014-ben, 2015-ben készült a tanácsban egy jelentés, amit megkapott a parlament és ez a szakbizottság is ebben a hónapban. Az auditorok kihangsúlyozták, hogy az audit végrehajtása jelentősen javult. 2014-ben ez 66 százalék eh, volt, és ez 2015-ben már 93 százalékra emelkedett. A projektről eh, szólva, a projekt, eh, hát erről projekt 2010-ben épült, és most 2015-ben sor került a e, felülvizsgálatra, ami elég riasztó. 2015-ben új vezetés került az ITER élére és a Fusion for Energy élére is. Pietro Baradaski volt ez a Fusion for Energy-nél, és cselekvési tervükben próbálták e, választ adni a e, problémákra. Az ITER tanács 2015-ben nagy előrelépésnek tartottam mindezt. Ugyanakkor azonban úgy is döntöttek, hogy az ITER nemzetközi szervezete által kért pénz túl sok, és nem reálisak ezek a pénzügyi igények. Ezért a következő döntést hozták, meghatároztak bizonyos mérföldköveket, amelyeknek a mentén 2016-ban és 2017-ben mérni lehet az előrehaladást, a First Plasma és Plasma projektre kell koncentrálni. Összességében még ezt a tervet nem hagyták jóvá, de az ITER és a hazai és az ügynökségek, így a Fusion, Fusion for Energy is dolgozunk ezen, és reméljük, hogy 2016-ban meg lesz a végső jóváhagyás. Hát ennyit a ami a költségvetés illeti. 2010 és 2020 között 6,6 milliárd eurós költségvetésről született döntés, és minden körülmények között ezt a felső határt be kell tartani, nagyon komoly ellenőrzési, igazgatási mechanizmusok működnek, és tanúsíthatom, hogy nem fogjuk túllépni ezt a költségvetést. 2020 után jelenleg abból indulunk ki, hogy még jön két milliárdra lesz szükség. Ez arra alapozik, hogy jelenleg a Fusion for Energy mennyibe járul hozzá a nemzetközi ITER szervezet munkájához. Tervezünk változtatásokat is elsősorban az épületekben. Fukushima után szigorúbbak lettek a nukleáris létesítményekre vonatkozó szabályok, biztonsági szabályok, és majd amikor elkészül az új terv, és véglegesítettük az erőforrás felhasználást, akkor tudunk erről többet mondani. Miután csak a, ebben a hónapban lettem vezető, a költségekkel, a épület átépítésének a költségeivel is elkezdtem foglalkozni, és a First Plasma projekt kapcsán megvizsgáltuk azt, hogy hogyan lehet mindenképpen megbetartani az ütemterv e, fő paramétereit, és a Fusion for Energy teljesíti a e, rárót feladatokat. Természetesen a költségekre nagyon oda kell figyelnünk, vannak megszorítások, leállítunk olyan tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a fő projektünkhez, a First Plasmához, és az emberiség mint egy fele számára próbáljuk biztonságos, tiszta, fenntartható energia ellátást biztosítani. Ez lesz, ezt teszi majd lehetővé ugyanis az ITER projekt. Köszönöm szépen. Marinescu-nak adom meg a szót az előadónak. pentru Curtea de Conturi. Uh, am câteva comentarii bazate... Köszönöm szépen, akkor nagyon röviden. Szeretném először is megemlíteni, hogy múlt ősszel a számvevőszék elnökének beszámolójában elhangzott, a számvevőszék jelentéseiről általában egy megjegyzést. Nos, hogyha megnézzük a tavalyi jelentéseket, akkor megállapítható, hogy 80-85%-ban azonosak. És ez 2015, 14, 13, 12-re visszamenően igaz. Jó lenne, hogyha a következő években konkrétabbak lennének a jelentések, és kizárólag mindig arra az évre korlátozódának csak. Az eredményekkel kapcsolatban jó lenne, hogyha a konkrét eredményekről is hallhatnánk valamit, vagy olvashatnánk a jelentésekben. Ez a teljesítmény alapú jelentés, persze nagy izgalommal várom, hiszen a számvevőszék is említette ma már, legalább egyszer megnézhetnénk, hogy mikor, milyen innováció indulhatott el a közös vállalkozások segítségével. Tehát abszolút konkrétan, világosan szeretném, konkrét világos jelentéseket szeretnék. Szeretném megtudni belőle, hogy mi az, amire szerződtek, mi az, amit ki, elköltöttek a Fusion for Energy-re, vagy a Horizon 2020-ra, vagy bármi másra. Tehát közös vállalkozás. Pontos lista arról, hogy mit kötöttek le, és mit fizettek ki. Én, hogy aztán összehasonlíthassuk. És szeretném, hogyha egyértelműbb lenne a, a tényleges hozzájárulásokról, a természetbeni hozzájárulásokról is kapni, hallani valamit a közös vállalkozásokkal kapcsolatban. Van a bizottsághoz is egy kérdésem, kérésem. Tavaly ezek a vállalkozások a forrásaikat még a 2017-2020-as költségvetésből kapták. Ez kötelezettségvállalásról van tehát szó a 2015-16-17-re vonatkozóan. A három közös vállalat. Az EMI először. Elhangzott az eredmények kapcsán, hogy értékelések is voltak, Szeretném, hogyha ezek az értékelések világosabbak lennének. Legalábbis ami a konkrét eredményeket illeti, a kutatási tevékenységek eredményeit, vagy az innováció eredményeit, amit a közös vállalkozások együtt végeznek. Van néhány megjegyzésem, ezen kívül a számvevőszék jelentésével kapcsolatban is. a kifizetések. A vonatkozó felelős kutatónak a kijelentése, illetve a jelentése nélkül történt ez meg. Például vannak-e jelentések arról, hogy az ennyá 2014. júniusában milyen tevékenységeket eh, végzett. Van -e egyáltalán egy áttekintés ezekről a tevékenységekről, hogy tudjuk, és aztán ö, eh, ismerjük, és aztán mondjuk összehasonlítjuk, összehasonlíthassuk az Excel-el. A hiba arány. Az igazgató erre vonatkozóan megfelelő eh, beszámolót tartott, ezt nyomon követhetjük. ETA. Szeretném tudni, hogy az új szervezet milyen lesz. Az ITRA igazgatója ezt bemutatta, de szeretném a megvalósítását látni. Az új szervezeti formák ugyanis majd kihatnak, hatnak az eh, F4E projektre is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a nagyon jó kérdéseket. Akkor megkérem az árnyék előadókat, először az SND-től. Köszönöm, elnök úr. Én az ITRE és az Excel kapcsán szeretnék néhány megjegyzést elmondani. Az ITRE nagy fontosságú kutatási innovációs projekt, és nincs kétség a felől, hogy mennyire szükséges, és mennyire fontos, hogy a a fúziós technológia fejlesztésében az EU-nak fontos szerepet kell kapnia, ez a versenyképesség szempontjából is fontos. Tudom, hogy egy ilyen komplex projektet nem lehet százszázalékos pontossággal megtervezni a finanszírozási terv menetrendjében, de azt biztosítani kell, hogy reális, életképes projekt legyen, és ne egyfajta fekete lyuk legyen, ami csak elnyeli a pénzeket, hiszen rengeteg forrás költöttünk már erre. A korábbi évek tapasztalata alapján világos, hogy a fő cél az az, hogy a projekt stabil irányítást kapjon, és a finanszírozása költséghatékony legyen. Meg kell, hogy mondjam, hogy optimista vagyok. Azt követően, hogy az új igazgatóval találkoztunk, és megkaptuk az elmúlt hónapok fejlődésének jelentését az akció, a tavalyi akcióterv alapján. Remélem, hogy ez a trend folytatódik, és örülök annak, hogy legalábbis a kérdésekre adott válaszaiból az szűrhető le, hogy az összes fél, az Egyesült Államok is újonnan megerősítette elkötelezettségét. A hosszú távú tervezéssel kapcsolatban azonban azt mondták, hogy az aktualizált hosszú távú tervekre vonatkozóan a novemberi tanács azt mondja, hogy azt mondta, hogy talán nem reális, és további intézkedésekre van szükség a költségek enyhítése érdekében. A júniusi, júniusban kell az eredményeket bemutatni. Két kérdésem van. Hogyan lehetünk abban biztosak, hogy reális lesz júliusra a terv, különösen akkor, hogyha alacsonyabb költség és gyorsabb menetrend az elvárás? Nem További elemzésekre is szükség lesz nyilvánvalóan emellett. A másik az értékelés és a végrehajtás a 2016-17-es mérföldkövek végrehajtása azt fogja jelenteni, hogy a hosszú távú menetrendnek a hitelességét, stabilitását kell felülvizsgálni, ami igazából ellentmond önmagának, hiszen a 2016-os hossz, hosszú távú tervet 2017 végén fogják felül vizsgálni. Mi lesz, ha nem lesz júniusra átütemezett menetrend? 2016-17-es időszakra akkor mi lesz? Szeretnék további részleteket kapni, pontosan a, a vizsgálandó mérföldkövekre vonatkozóan. Excel. Az Artemis hiányosságai vannak nyilván azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok az Excelben 2014-ben felhatalmazták a szervezetet arra, hogy a, 2020, a Horizon 2020-as eljárásokból forrásokat irányítson át. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet majd a súlyozott hiba arány számítás és a helyzet e, értékelése kapcsán a technikai nehézségek tükrében hogyan lehet megoldást találni, majd köszönöm. Köszönöm, remek kérdések ezek, amiket az előadó és az árnyék előadó feltett, úgyhogy a szót, akkor megadom a közös vállalkozásoknak a lehetőséget, hogy válaszoljanak, és talán az euforival kezdenénk, hiszen, bocsánat, az F4 elvel. Köszönöm a kérdéseket. Marinescu úr első kérdésére válaszolnék. Új szervezeti egység, igen. Sokat javult az együttműködés a Fusion for Energy és a nemzetközi szervezetek között már két közös projektet elkezdtünk, és egy ipari ellenőrző rendszert is elkezdtünk. Általában a nem magán szektorban ez elég ritkaság, de mivel itt egy építési projektről van szó, erre szükség volt. Folyamatosan haladunk a programmal, további hírek várhatóak. Aztán ITER tanács, itt a bizottságnak is fontos szerepe van, hogy az első plazmára koncentrálunk, az nyilván segít a haladásban. Elég nehéz a helyzet, amikor hét érintett fél van, és hogyha koncentrálunk egy bizonyos dologra, az bizony segít. Egyéb kérdések? mennyi az esély annak, hogy a tervet sikerül lezárni, megvalósítani. Nos, a terv, a tervezés olyan dolog, hogy folyamatosan javítani kell, ezt minden cég így teszi. Az ITER esetében nem túlságosan hosszú időszak. Szerintem jó tett az, hogy összel átfésültük egy kicsit ezt a tervet. De ez mindez nem jelenti azt, hogy a jelen állapotban ez a terv halára van ítélve. Nézzük a különböző mérföldköveket, ez két éves időszakra dolgoztuk ki, vagy fogjuk kidolgozni, nem most, hanem majd jövő nyáron. A mérföldkő a tanács és a parlament számára is iránymutatást ad majd. És amint ezek meg lesznek, elküldjük önöknek. Köszönöm. Önök, köszönöm a választ. Excel következik most. Kérem, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre. Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy mi volt a helyzet június 14, 2014 júniusában, azóta mi történt. Tehát a projektjeink milyen állapotban voltak. Nos, erről már bizonyos formában informáltuk önöket, de azt hiszem ezt még lehetne javítani. A honlapon is fönt van az információ, ez már jó jelzés, de idővel kialakul majd egy márkanév, mi szerint ez egy Excel termék, vagy az Európai Unióban készült, és ezzel azt hiszem egyértelművé válik az, hogy visszatér Európába az elektronikai alkatrészipar, és visszatérünk a nemzetközi versenybe is. Második kérdés, súlyozott hiba és technikai nehézségek. Nem szeretnék mindenkit tuntatni itt a szakmai kérdésekkel, de válaszolok azért. Nos, egy módszertat dolgozzunk ki, súlyozott átlagot úgy hozunk létre azon információk alapján, amit a tagállamoktól kapunk. Ezt megpróbáltam elmagyarázni. Tehát, tehát ezek a hibaarányok nem mindig azonosak, különböző módon számítottuk ki ezeket. Vitatható, hogy jó a módszerünk, de ennél jobbat nem tudtunk kitalálni. Szívesen javítjuk, de szívesen javítjuk ezt a módszert, de a számevőszékkel még együtt kell működnünk, hogy meglássuk mi az, ami szakmai szempontból még lehetséges, és mi az, aminek értelme van. Ahogy az Inyak és az Artemis projekteknek ezek befejeződnek, és ahogy a kifizetések is, kifizetések is megszűnnek, az elkövetkező két évben ez le fog természetesen csökkenni. Nézzük az Excel Expost elemzést. Nos, ugyanazt a módszert fogjuk mi is használni, mint az összes többi közös vállalkozás. Ugyanúgy fogjuk a hibarányt is kiszámítani, és ugyanúgy ez lesz a számítási módszerünk, tehát ahogy a többiek. Azt fogjuk mi is tenni. Köszönöm. Köszönöm. Utolsó, az Emi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két kérdésre válaszolok, az egyik az eredmények témája, tehát a projektek eredményei. A projektünk eredményeit számos módon tesszük, a honlapon, minden egyes projektet nagyon világosan illusztráljuk, és az kézzelfogható eredményeket is ott közöljük, értékeléseket is készítünk. Éppen most folyik egy ilyen gazdasági tanulmánynak a készítése, a projektjeink szociális-gazdasági értékét demonstráljuk ebben, és itt természetesen az innovációról is szó van. Az innováció minden munkánkban benne van. Eleve a projektjeink kollaboratívak, a cégek adatokat osztanak meg egymás között, illetve a magánszférából is kikerülnek ezek az adatok, amire korábban még soha nem volt példa. úgyhogy ez rendkívül innovatív, és ennek hatása van számos betegség kezelésére is. Ez már dokumentálva is van. Ezeket az eredményeket közöljük a honlapunkon, de a különböző beteg szervezetekkel is együttműködünk. Valójában ők jelentik a az ebbéli tevékenységünk középpontját. Van egy brosúránk is, eh, amely az IMI in Action címet viseli. Ez is rajta van a honlapunkon. Nézzük a jóváhagyás nélküli kifizetéseket. Egyrészt az összes projekt eh, esetén és kifizetési kérelem esetén 100%-os ex ellenőrzés van és az a célunk, hogy a kifizetés előtt rátaláljunk a hibákra. Nincs arról dokumentált esetünk, hogy a kifizetéseket jóváhagyás nélkül megtettek volna. Tehát az ex ante ellenőrzés, az ellenőrzési rendszerünk egyik nagyon fontos oszlopa. A számvevőszékkel működünk, hogy ezt optimalizáljuk, mindig mindent lehet javítani, és akkor megfelelő rendszert, még megfelelőbb rendszert alakíthatunk ki, de már most is nagyon megbízható a rendszerünk. Kérdés. A bizottság, is, a bizottság is kapott egy kérdést, de azt hiszem senki nem jött, itt a, nem jött eh, el a bizottságtól, úgyhogy csak úgy, ahogy az előző részében az ülésnek, most is azt hiszem majd írásos választ kapunk. A jelentés tevő föltett egy kérdést a számvevőszéknek is, most a számvevőszék következik, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm Marinecki úrnak, az előadónak eh, a munkát, amelyet elvégzett ezzel a mentesítéssel kapcsolatban. Két kérdésre szeretnék kitérni. Először azzal a kérdéssel foglalkoznék, ami szerintem nagyon fontos. Miről is van szó? A pénzügyi adatokat, információkat le kell tudni bontani. A hetes kutatási keretprogram ugye lezárult, és az új program a Horizont 2020 zajlik már. Minden kétséget kizáróan részletesen is el tudjuk magyarázni, mi is, és maguk a közös vállalkozások is természetesen, hogy mit is jelentenek ezek a számok, illetve mechanizmusok a közös vállalkozások költséggazdálkodásában. Dolgozunk már ezen, és az előadónak a következő hetekben át fogjuk adni a munkánk eredményét, az FP7 fennmaradó kötelezettség vállalásai kapcsán éves lebontásban, illetve a most éppen elindult Horizont 2020-ra vonatkozó adatokat is. Ezek már most is megtalálhatók a közös vállalkozások éves mérlegbeszámolójában, ki fogjuk onnan bányászni ezeket az adatokat, és szépen táblázatokba rendezzük az előadó úr számára. Érthető az, hogy ebben a szakaszban a kifizetések túlnyomó része és a kötelezettségvállalások egy része is az EP7 programjaihoz kötődnek, hiszen a Horizon 2020 még csak most kezdődött el. egészen pontosan tavaly év elején. Tájékoztatást fogunk adni Marinescu előadó úrnak a természetbeni hozzájárulásokról is, hiszen ő ezt kérte. Az auditoraink rendszeresen vizsgálják ezeket. A közös vállalkozások maguk a belső ellenőreik révén vizsgálják ezeket a természetbeni hozzájárulásokat, és hogyha ezekkel kapcsolatban nem tapasztalunk semmi szabálytalanságot, akkor nem is említjük meg ezeket a jelentésünkben. A múltban voltak olyan esetek, amikor miközben a természetbeni hozzájárulásokat vizsgáltuk az mögöttük álló tranzakciók kapcsán, bizony találtunk szabálytalanságokat, és amikor ez megtörtént, akkor ezeket meg is említettük a jelentésünkben. Fontos megjegyezni azt is, hogy a Horizon 2020 keret program még pontosabb keretet teremt a kutatási eredmények bemutatására, mint a hetes kutatási keretprogram korábban és a projektek eredményét fel kell tüntetni. Az FP7-hez tartozó programok többsége kapcsán azt tapasztaltuk, hogy bizony még lehet javítani az eredmények bemutatásán a, beszámolókban, és a kutatási eredmények megfelelő bemutatására kell majd törekedni és ez el, átvezet a második és egyben utolsó megjegyzésemhez. A számvevőszék elnöke amikor a, e, itt járt a koncakbizottságban, ismertette azt, hogy a munkánkban milyen megközelítést követünk, és milyen eredményei vannak a munkánknak. Nos, a megközelítés, az új megközelítés mindenkinek az együttműködését követeli meg. Mi válaszolunk az Európai Parlament a képviselők kérdéseire, több jelentést fogunk készíteni, több pontosabb információval a teljesítésről, az eredményekről, tehát a különböző programok, az uniós programok hogyan teljesítenek, milyen eredményeket hoztak, hoznak a két társjogalkotó, valamint a bizottság, az különböző ügynökségek és közös vállalkozások együtt kell, hogy működjenek, mert ahhoz, hogy a teljesítményről beszámoljunk a jelentésben, szükség van teljesítmény alapú költségtervezésre és végrehajtásra. Ezért itt nem elég, hogyha a számvevőszék készít jelentéseket, amelyek rávilágítanak a, a programok eredményeinek a hatékonyságára, illetve eredményességére. Az idei év során el fogunk készíteni a közös vállalkozásra vonatkozóan egy teljesítmény alapú auditot, ellenőrzést, ahol is a teljesítés, teljesítmény különböző szempontjait fogjuk megvizsgálni, és ennek alapján készítünk majd el a közös vállalkozások teljesítményéről egy kiváló jelentést. Nyolc külön jelentést is készítettünk, és hogyha ezeket megnézik, akkor látják, hogy ezeknek hasonló a struktúrája. Marinescu úr eh, emiatt egy kicsit aggódott. De hadd magyarázzam el, hogy ezek a jelentések eh, mindenek előtt eh, a visszatérő, ismétlődő auditokról készülnek, és azért hasonló a struktúrájuk, hogy kövesni tudjuk az auditra meghatározott standardeket. De eh, az információ az már más dolog. Hogyha például megnézzük eh, az évek során, milyen információkat tartalmaznak a jelentések, akkor azt látjuk, hogy ezek változtak 2009 óta, amikor indultak ezek a közös vállalkozások, eh, egészen 2014-ig. Más és más területeket vizsgáltunk és bizonyos dolgok nem ismétlődnek meg később évek jelentéseiben. Ezért úgy gondolom, hogy amikor az összeférhetetlenségről számolunk be, vagy a monitorozásról, nos, ez új dolog. Az FP 7 óta most jobban koncentrálunk a programok teljesi, közös vállalkozások teljesítményére. Elnök, köszönöm szépen, és talán végül az e- előadótól kérhetem, hogy végszóljon néhány szót. Nincs több megjegyzésem, elnök úr, elkészül a jelentés, összeülünk az árnyék előadókkal, és aztán megnézzük, hogy mik lesznek az eredmények. Köszönöm, ez csodálatos záró megjegyzés volt. Egyebek, napirendi pont, azt hiszem ott nincs semmi, akkor a következő ülés időpontja, ezt is megtalálják, és ezzel vége is az ülésnek. Köszönöm, hogy itt voltak.